good morning. In order not to eh, Hölgyeim és uraim, ne, ne pazaroljuk az időt, ne késlekedjünk, és megnyitom ezért a, napi, a mai napi ülést. Először is hagyjuk jóvá a január 25-i ülésnek a jegyzőkönyvét. Gondolom, hogy elfogadottnak nyilváníthatom. Aztán jön a harmadik napi rendi pont, amely remélem, hogy nem túlságosan unalmas, tehát az elnök közleményei rövid leszek, ugyanakkor bizonyos tevékenységről be kell számolnom, és hogy milyen hírek terjednek. Először is néhány szót szeretnék arról szólni, hogy az Európai Kül belső tevékenységeknek a szolgál, külszolgálatát, valami történik. Ashton nő egy hivatalos javaslatot benyújtott, és Brock úr és Verhofstadt urak a parlament részéről tulajdonképpen a elégedetlenségeknek adtak hangot, az Európai Parlament aggályait megfogalmazták, ugyanis úgy érzik, hogy nem vették bele ezeket az aggályokat a javaslatba teljes egészében. Tehát mind a külügyi bizottságban, mind az alkotmányügyi bizottságban folytatódnak a viszkozás, ezek a kérdések, ezeknek a kérdéseknek a vitája, és a következő ülésünkön is fogunk majd vele foglalkozni. Ugyanakkor két pozitív eseményről is szeretnék beszámolni. Brock úr és Ferhofstadt urak közreadtak egy dokumentumot, amelyben jelezték, hogy az ember az emberi jogoknak a prominens szerepét hangsúlyozták. Ezen kívül Eston asszony, főképviselő, maga is egy külügyi bizottsági ülésen, március 23-án hangsúlyozta, hogy fontos az emberi jogi párbeszédet hatékonyabbá tenni. És ezt valóban óvatosan meg kell vizsgálnunk, gondosan meg kell vizsgálnunk, ugyanis mi sem vagyunk elégedettek az eddigi eredményekkel, és remélem, hogy ezzel a kérdéssel majd foglalkozhatunk. But also as a horizontal subject because as you know, the human rights dialogues are... Elnézést, kikapcsolódott az egész rendszer, eh, hanem más eh, kérdésekben is, ugyanis az emberi jogok kérdése nagyon fontos mindenütt. Néhány szót Kínáról. Nem annyira az érdemi részről szeretnék most itt szólni, hanem mivel én az EU döntéshozalatának az átláthatóságát mindig is hangsúlyoztam, ezért szeretném megegyezni, hogy nem tudtam megegyezni a tanácsot arról, hogy az albizottságunknak a kibővített elnökségi ülése megvizsgálhatná azt a tanulmányt, amelyet az EU Kína emberi jogi párbeszéd vizsgálatával töltött a kohom. Árna asszony és Kianko asszony a tanács titkárságából felajánlotta, hogy egy bizalmas beszámolót tartanak erről a tanulmányról, anélkül, hogy a dokumentumot nekünk biztosítanák betekintésre. Szerintem ez, ez abszolút nem kielégítő, és ezt a helyzetet nem tudjuk elfogadni. És még akkor nem is szóltam arról, hogy ez tulajdonképpen nyilvános lenne ez a dokumentum, hanem csak az Európai Parlament illetékes bizottságának a jogáról, hogy tökéletesen tájékoztassák őket egy ilyen stratégiai jelentőségű dokumentumról. Tehát folytatjuk majd a főképviselővel az esmecserét és személyesen úgy döntöttem, hogy nem fogunk egy ilyen szóbeli beszámolót tartani, ugyanis szerintem nem ez a megfelelő eljárás az albizottsággal szemben, hanem megkérjük a főképviselőt, hogy bizalmas módon megvizek ezt a dokumentumot. Gyakran hangoztattuk már hogy eh, túlságosan titkolózó a tanácsnak az emberi jogok tevékenysége, és ezt a kérdést eh, amikor az Európai Külügyi Szolgálat feláll, akkor újra elővesszük. Amikor meghívnak arra, hogy részt vegyek a Kohom ülésén, május 5-én, akkor az önök engedélyével világosan kifejtem a véleményünket erről a témáról. Tehát, hogy biztosítsák a hozzáférést a különböző információkhoz, mert ez a munkánk számára lényeges, és remélem ezzel egyet is értenek. Nos, akkor még Kínával kapcsolatban. A parlament Gao Shisheng, egy emberi jogi ismert ügyvéd esetét felvetette, ő őt letartóztatta a rendőrség egy évvel ezelőtt, és azóta nem tudunk róla semmit. Most azt hallottuk, hogy március 28-án nyugati újságírókkal beszélt, és azt mondta, hogy a Mutály hegyen van a Yangshi megyében, amikor ő eltűnt, akkor a nemzetközi közösség az Egyesült Államokhoz, az Egyesült Királysághoz és az Európai Unióhoz fordult, hogy az ügyvéd eltűnését nyomozza. De most ugye tudjuk, hogy él, ugyanakkor még nagyon sok kérdés felmerül a helyzetével kapcsolatban. Ezért a parlament elnökét megkérték, hogy írjon a kínai hatóságoknak, hogy hozzáférhessünk a nemzet, hogy, hozzá, hogy elküldhessük a nemzeti közösségnek a képviselőit és az EU képviselőit is, küldöttségét, hogy Pekingbe menjen, és és kapcsolatba léphessen ezzel a neves emberi jogi ügyvéddel. Nos, akkor néhány szó Oroszországról. Figyelemmel követtük a tüntetéseket Moszkvában, a minden hónap már 31-én. A március 31-i tüntetésben az a 31-es cikkét, amely a gyülekezési szabadságot biztosítja, próbálták a tüntetéssel megvédni. Ez az alkotmánynak a, 30, a cikke. Aztán volt a moszkvai metróban egy támadás, amelyet nyilvánvalóan elítélünk, és elfogadhatatlannak tartunk, mert súlyos megsértése az élethez való jognak. Nem fogadhatjuk el, hogy a terroristák ilyen cselekményeket kövessenek el, és a Oroszország demokratikus ellenzéke is elintélte ezt. A Szaharov díjnyertes Alexeva asszony úgy döntött, hogy nem vesz részt ebben a minden havi 31. kitüntetésben, amikor ilyen körülmények között az egész ország gyászol. Épp ezért inkább úgy döntött, hogy egy megemlékezésen vesz részt a metróban. Ugyanakkor rossz híreket kaptunk, mert állítólag egy részeg megtámadta de senki sem biztos abban, hogy valóban egy részeg volt, aki megtámadta, legalábbis ezt mondták a hatóságok, de minden esetre Alexeva asszony jól van, és mi egy üzenetet is küldtünk neki a támogatásunkról. Még egy megjegyzésem Oroszországgal kapcsolatban, Jeffrey Harris, aki egy március 24-i eseményen képviselt bennünket. Ezt az eseményt az Európai Bizottság szervezte, e, a moszkvai küldöttség tagjaként ment oda, és itt az emberi jogi jogvédőkkel foglalkoztunk. Én sajnos nem tudtam ott lenni, de e, az üzenetemet felolvasta Jeffrey az ülésen. Ugyanakkor a civil szervezetek, amelyekre jelen voltak Moszkvában, megkérdezték, hogy a delegáció és a bizottság hogy fogja az emberi jogvédőknek a helyi stratégiáját megvalósítani. Ezt a kérdést is meg kell vizsgálnunk, mert problémák voltak. Még annyit mondanék el, hogy tegnap este Ingusföldről rossz híreket kaptam, ahol egy független újságíró, Mahomet Haspiech, aki szeptemberben itt is felszólalt, veszélyes helyzetbe került, ugyanis a, keresik a hatóságok, ugye mondtam, hogy független újságíró, aki tudósít az ottani eseményekről, és valamennyi ideig külföldön volt, de most hazatért, és letartóztatási, elfogatási parancsot bocsátottak ki vele szemben és a három testvérével szemben, mert állítólag erőszakosan lépett fel a hatás, hatóságok ellen. Most az Európai Emberi Jogú jogi biztosnak küldtem egy levelet, hogy meg kell védeni őt és családját. Ezt Montarphorn úrnak küldtem az ENSZ különleges emberi jogi bizottjának. Akkor nézzük Belarusot. Potaszejevics úr a vegyes parlamenti bizottság delegációjának a vezetője egy nyilatkozatot bocsátott ki, amely megfelel az Európa Tanács és az EBS eh, parlamenti közgyűlésének a véleményehez. Ez a két belarusz kivégzéssel kapcsolatos. Én is támogatom ezt a nyilatkozatot, és biztos vagyok benne, hogy osztjuk azokat a nézeketeket, hogy ha hogy a halálbüntetésnek a további használata árnyékot vet a politikai párbeszédre. Nézzük a következő ülésünkkel kapcsolatban, hogy mit kell mondanom. Április 28-án 11-től 12.30-ig a LIBE és a DEVE bizottság és a mi albizottságunk közös ülést tart Antonio Guterres urral, az ENSZ menekültügyi főbiztosákkal, a menedékjogosokról, a menekülteknek a e, jogairól, e, a visszatérítésről és a többi hazaküldésről és a többi fogunk e, tárgyalni. Aztán Kolumbiával szól, kapcsolatban néhány szó ugyanis lesz egy közös ülés az Andok országainak a delegációjával, április 27-én három órakor. Tudom, hogy az albizottságnak több tagja aktívan érdeklődik a kolumbiai emberi jogi helyzet iránt. Tehát kérem, vegyék figyelembe ezt az ülést. A munkaprogramban lesz egy eszmecsere akkor erre az időpontra, és mivel a delegáció ugyanerre a dátumra egy hata, hasonló megbeszélést tervezett, ezért közös ülést javasoltak, és ez így nagyon jó, mert pontosan így kellene dolgozni a földrajzi és ország delegációkkal azért, hogy az emberi jogok azok valóban a munkaprogramjuknak és a látogatásaiknak szerves része legyen. Ebben a szellemben e, tunéziai parlamenti képviselőkkel találkoztam március 25-én, és egy dologról szeretnék szólni, egy tunéziai parlamenti képviselő azt mondta, hogy köszöni, hogy én ilyen visszafogott vagyok. Hát nem tudom, hogy most ez bokként kellene felfogni, de mindenesetre azért jó eszmecserét folytattunk a tunéziai emberi jogi eh, helyzetről, és azt hiszem, hogy a kapcsolatokban ez egy lépés előre, de ugyanakkor látom, hogy óvatosan kell eh, fogalmaznom. Még egy bejelentésem lenne, és pedig egy hivatalos, talán emlékeznek rá, hogy az albizottság egy véleményt alakít ki a a belső piaci bizottságnak az emberi jogokról e, és e, e, szociális normákról, és ezzel a véleménye kapcsolatban a április 26-án, 27-én lesz egy ülésünk, és a módosítások benyújtásának a határideje 28-a dél. És ez is nagyon jó példa arra, hogy a fő politikai eh, áramvonulatokba belevesszük ezeket az eh, emberi jogi kérdéseket, és most ebben az esetben a nemzetközi megállapodásokba is, és a Lisszaboni eh, szerződés több hatalmat is ad nekünk erre. Andra Kine asszony, az alelnök ennek a az albizottságnak. Sajnos lekéste a ma reggeli repülőjét, ez rossz hír számunkra, ugyanis e, eszmecserét akartunk tartani vele, és a Genfi emberi jogi e, tanácsi ülésnek a e, küldöttségi tagjaival. Ezért azt javaslom, hogy ezt az eszmecserét és a jelentést halasszuk el április 26-ra mert Andrekine asszony nélkül ezt nem érdemes megtartani. Köszönöm szépen. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a más kérdésekre több idő jut. Remélem, hogy nem feledkeztem meg semmiről. Nagyon izgalmas időszak van mögöttünk, de igen, még egy dolog, 28-án 9 órakor van egy javaslat, hogy fogadjunk el egy meghívást egy palesztin küldöttséggel közösen szervezett megbeszélésre, amely az Izraelben fogva tartottak helyzetével foglalkozik. Ezt elfogadtuk, köszönöm. Uh, uh, És még tájékoztatnám önöket arról, hogy egy konferenciát szerveznek, amelynek a címe SOA, és ez ma lesz délután két órakor az 5B1-es teremben, és a témával kapcsolatosan egy kiállítást is szerveznek itt a házban. Erről szerettem volna önöket tájékoztatni. És most a végéhez is értem a bejelentéseimnek. Nem tudom, van-e valaki másnak mondani valója. Ha nincsen, akkor nézzük a negyedik napi rendi pontunkat. Az uniós, uniós politikák az emberi jogok védelmezőinek érdekében ez a témakör. Ennek a témának én vagyok az előadója. Most tekintjük át a beadott módosító javaslatokat. Egyébként március 16-a volt, 12 óra a módosítások előterjesztésének határideje. Csak emlékeztetném önöket, hogy hogyan is haladunk tovább, milyen ütemezésben. Ma áttekintjük második olvasatban a jelentést a módosításokkal együtt. Összesen 117 módosító indítvány érkezett, nagyon aktív érdeklődés övezte ezt a témát. Köszönöm szépen! és a külügyi bizottságban 27-én vagy 28-án lesz április 27-28 a szavazás, és júniusban a plenáris ülés elé kerül ennek az eredménye. Eston asszony kérte, hogy hadd legyen jelen ezen a szavazáson, illetve ezen a vitán. Ennek örültem. Egy nagyon fontos vita lesz a júniusi plenáris ülésen az emberi jogokkal kapcsolatosan. Az éves emberi jogi jelentést is akkor mutatják be, ezt kérem mindenki jegyezze fel magának, és köszönöm szépen az érdeklődést és a módosító indítványokat. Én is benyújtottam néhány módosítást, miután az érdekeltekkel egyeztettem. Ők szerették volna még pontosítani, javítani a jelentést, és többen közülük részt vettek a januári közmeghallgatáson is. A legtöbb módosító indítvány célja az, hogy pontosítsa a szöveget, és úgy gondolom, hogy a legtöbb esetben nem is tudok semmit az ellen vetni, hogy ezeket a szövegbe beépítsük, ez az én véleményem. Minden esetre néhány dolgot szeretnék megemlíteni, néhány módosítást kiemelni, úgy vélem, ezek különös figyelmet érdemelnek. Egy módosítást én nyújtottam be magam a 28. Eh, számút. Fontosnak tartom, hogy széles körben eh, határozzuk meg az emberi jogi aktivisták fogalmát az ENSZ egyezményen alapulva. Véleményem szerint ez nagyon fontos bizonyos országokban ugyanis van egy olyan tendencia, hogy korlátozó módon határozzák meg ezt a kört, és így a védelmüket is korlátozzák. Én nem szeretném elfogadni azt, hogy a, az ember jogi jogvédők fogalmát ilyen szűk körben fogalmazzuk meg. Aztán a 92-es módosító indítvány arról szól, hogy a nemzetközi cégek által használt technológiákat elítéljük, az elnyomó államokra gondolok, Például a Nokia Siemens hálózat és az Irán Telekom közötti megállapodásra gondolok. Én is meglátogattam a Nokia képviselőjét, hogy megbeszéljen vele, mit tehetünk a helyzet javítására. Szeretnék majd később visszatérni erre a kérdésre, amikor az új média és az emberi jogi összefüggéseket vizsgáljuk az iparág szereplőivel is egyeztetünk erről, de ezt meg kell említeni, vagyis meg kell említenünk ezeket a technológiákat ebben a tekintetben. A 92-es módosítás tehát erre irányul. Aztán van néhány olyan módosító javaslatom, amelyekkel próbáltam a hozzáférést az sürgősségi vízumokhoz és a belépés engedélyekhez elősegíteni. Itt a menedék nyújtás kérdéseit érintjük. Több kolléga ebben az értelemben nyújtott be módosító indítványt, és gondolom, hogy a legtöbbet el is tudjuk fogadni. Kifejezetten meg szeretném említeni azt a módosítást, amelyet Vierzsa asszony nyújtott be, ez a 108-as számú. Ez azt kéri, hogy határidőket adjunk a befogadó falu megoldásokra, ezeknek a létrehozására. Az egyik árnyék előadó pedig olyan módosító indítványokat nyújtott be, amelyeket nagyon szerencsésnek tartok. Ezek a kereskedelemmel foglalkoznak, illetve az új technológiákkal. 66-67-es számúak ezek. Prodi úrnak is köszönetet kell mondanom Kopa asszonyjal együtt azt hangsúlyozták, hogy ne használjunk terrorizmus ellenes akciókat az az emberi jogi jogvédőkkel szemben. Ezt nagyon relevánsnak tartom, ez az 83-as módosítás. A jelentéstervezetben azt kértem, hogy külön fellépést alakítsunk ki a kifejezetten sérülékeny csoportokkal szembe, összefüggésben, például az Egyesült Államok különös, különleges meghatalmazottja is szólt erről, illetve az EU-s 2008-as iránymutatások is említik ezt a kérdést. Többen ki akarták egészíteni ezt a listát, erről beszélhetünk, hogy bizonyos kritériumokat fogalmazzunk meg arra, hogy például milyen hosszú listát képzelünk el. Aztán a helyi stratégiák az EU iránymutatások végrehajtására nézve, illetve az éves értekezletek szempontjából azt kell hangsúlyoznom, hogy ezek olyan kötelezettségvállalások, amelyeket a tanács fogalmazott meg, és ez minden delegációra felelősséget ró ezeket helyi szinten kell megszervezni, nem pedig regionális vagy globális szinten, ahogy többen eh, javasolták. Ez nagyon fontos, különben elveszítik jelentőségüket ezek a fórumok, és eh, úgymond felvizeződik a tartalmuk. Most szeretnénk a 117 módosítással együtt megtárgyalni a jelentéstervezetet. Tőkés úr volt az EPP részéről, a, eh, az árnyék előadó, Prodi úr, Sárke úr és most megadom a szót önöknek. For anyone else as well. Természetesen nem csak az eh, árnyék előadók szólhatnak, Pródi úr. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Azt akartam elmondani, hogy nagyon jó benyomást tett rám a szöveg, ahogyan ez bemutatásra került, és az általános hangneme is tetszett a módosításoknak. Ez egy olyan szöveg, amely azzal az alapvető kérdéssel foglalkozik, hogy hogyan lehet védelmezni mindazokat, akik az emberi jogok védelmében küzdenek. A különböző politikai frakciók által benyújtott módosítók bizonyosan konstruktív módon járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a szöveget tovább javítsák. Egyetértek az elnök asszonynal és jelentéstevővel teljes tevékenységét illetően és a diszkrécióját illetően is. Különösen kiemelném, hogy azt hiszem, hogy az általános emberi jogok részét képezheti a természeti erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés is. Ez egy módosított tárgy, amelyet jó magam nyújtottam be, de ez az általános keret része is a jövőben. Tudomásul kell vennünk ugyanis, hogy a természeti erőforrások korlátozottak, tehát egy összetett politikára van szükség, amely ezt figyelembe veszi, és újjászervezi a társadalmat oly módon, hogy minden egyes személy szemére fenntartjuk ezt a jogot, hogy a természeti erőforrásokhoz egyenlő módon hozzáférhessen. Tehát fel kell vetnünk a garanciák hiányát, a védelmi garanciák hiányát, és egy globális megközelítést kell alkalmaznunk ezzel a témával kapcsolatban. A szöveg ezzel a két ponttal foglalkozik, és a kollégák módosítóinak köszönhetően a szöveg tovább javulhat. Oly módon, hogy még jobban kiemeljük az Európai Parlament szerepét az emberi jogok védelmének őrzőjeként. A Lisszaboni szerződés az emberi jogokat középponti szerepbe helyezi, oly módon, hogy létrehozza a közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőt, valamint a külügyi szolgálatot. És az is fontos, hogy őket szintén bevonjuk a jövőbeli Európai Uniós stratégia kidolgozásába annak érdekében, hogy az Európai Unió delegációi az ő védelmüket garantálni tudják. Ahogyan az elnök asszony már kiemelte, nyomon kell követnünk azt, hogy hogyan alakul ki az Európai Külügyi Szolgálat ebben az értelemben is, hiszen így módon ez a szolgálat közvetlenül figyelemmel kísérheti az emberi jogok, illetve az emberi jogvédők helyzetét. Tehát egyetértek az ön kiemeléseivel, azt illetően, hogy a lehető legnagyobb figyelmet kell fordítanunk erre a szempontra. Köszönöm. Much, Prodi. Köszönöm, Prodi úr. Utána fogok nézni, hogy a természeti előforrásokkal kapcsolatos észrevétele szerepele a szövegben. Bizonyos jogvédők természetesen a környezethez fűződő jogot védik, ezért fontosnak tartom, hogy ez az észrevétel is szerepelje megfelelő súlyjal a szövegben. Aztán például a latin-amerikai, dél-amerikai environmental activist who is also a human rights defender for me. Őslakosok kérdéséről is beszélnünk kell, akik a bánya cégekkel küzdenek, úgymond. Kuk úr, öné a szó. You, Köszönöm, elnök asszony. Általános értelemben néhány észrevételt szeretnék elmondani. Támogatom először is az ön bevezető szavait. Úgy gondolom, hogy az emberi jogi jogvédő kérdése igen kényes kérdés, és ezért nagyon lényeges, hogy komolyan figyelembe vegyük mindazokat a módosításokat, amelyeket itt látunk, még akkor is, hogyha nüanszokkal vagy különböző szempontokkal foglalkoznak, különben nehézségekbe ütközhetünk, hiszen aggályokat vethetnek fel bizonyos megfogalmazások. Ha megnézzük a módosításokat, azt láthatjuk, hogy ezekkel a kérdésekkel pozitív módon foglalkoznak, megpróbálják világossá tenni, és megfelelően hatásossá tenni a szöveget. Ugyanez vonatkozik egyébként a 28. és a 92. módosításokra, ezeket ön is említette. Különösen a 92-es tartom nagyon lényegesnek, és továbbra is hangsúlyozni kell ennek a jelentőségét, el kell fogadni ezt a módosítást, hiszen nagyon fontos, hogy ezt a napirendet tovább vigyük, olyan módon, ahogyan ön itt javasolja. Nem hiszem, hogy bármelyik módosítás ellent mondana annak, amit mi itt az agályaink kapcsán meg szerettünk volna fogalmazni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Még egyszer el kell mondanom, hogy én is azt a benyomást nyertem, hogy a legtöbb módosítás célja az, hogy az emberi jogi jogvédők helyzetét, a védelmét javítsa. Lehet, hogy valamelyik nem annyira szükséges, de azért a legtöbbet úgy érzem bevonhatjuk a szövegbe, Sárke asszony, aztán utána Tökés úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számomra is nagyon biztató, hogy ilyen sok módosító indítványt fogalmaztak meg a kollégák, és az is, hogy ön ilyen módon folyamatosan próbálja javítani a dokumentumot, ez megfelel annak, hogy milyen jelentőségű ez a téma, az új technológiák is fontos szerepet kapnak, és ön felhívta erre a figyelmünket. Ez nagyon lényeges ebben a szakbizottságban, de általában a kül ügyekben is. Múlt héten Kelet-Törökországban voltam, ahol iráni menekültekkel és politikai menekültekkel találkoztam, és ez nagyon fontos kérdés, nagyon kényes kérdés, de ennek kapcsán megemlíteném, hogy ez az a mechanizmus, amelyel az EU-ba adhok alapon behozhatjuk az emberi jogvédőket, ha veszélyben van az életük. Ezek nagyon lényeges mechanizmusok, és ezeket rugalmasan kell kezelnünk figyelembe véve ezeket a kényes helyzeteket, és figyelembe véve, hogy milyen helyzetben vannak, milyen helyzetbe kerültek ezek a személyek szándékuk nélkül, és ők a reményeiket az EU-ba vetették, és nagyon fontos, hogy a mi társadalmaink is megnyissák a kapuikat az emberi jogvédők előtt. Az alapvető értékek védelme ebben a fényben is nagyon lényeges, és az is elhangzott már, hogy a kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés olyan számokra, mint az oxigén, és a különböző kém szoftverek és szoftverek, amelyek az elnyomás eszközei, ezeket nagyon komolyan kell venni, hiszen ezeket szisztematikusan arra használják, hogy kiszűrjék az ellenállókat, úgymond, aztán eh, letartóztassák, és aztán börtönben kínozzák őket, erre fel kell hívni a figyelmet. Azt is nagyra értékelem, hogy a kereskedelmi aspektusról is szólt. Mi is meg fogjuk ezt az interjelentés fényében vizsgálni. Nagyon fontos, hogy ezeket a politikákat integráljuk, és ez a legjobb módja annak, hogy az emberi jogi politikákat alkalmazzuk egy integrált módon az Európai Unió keretein belül. Nem tudom, hogy az összes módosítást megtárgyaljuk egyenként, ezek voltak az általános észrevételeim, és köszönöm szépen ismét a jelentést, és köszönöm a kollégáknak a munkáját. Köszönöm szépen. Még egy szót szeretnék az adhok mechanizmusokról szólni, vagyis amikor az emberi jogvédőket az Európai Unióba bebocsátjuk, illetve az európai instrumentumokról is szólnék, a demokratizálás és a, az emberi jogok védelme szempontjából. A hármas célcsoport pontosan ezzel foglalkozik ebben a dokumentumban, és ma is pontosan erről beszélünk. Most pedig megadom a szót Jégle asszonynak. Köszönöm. Az elnök asszony, először is köszönetet szeretnék mondani jelentéséért. A jelentése önmagában már módosítók nélkül is jó lenne. Az, hogy még módosítók érkeztek be, ez azt hiszem, hogy kivétel nélkül javulást jelent, még akkor is, hogyha egyesek túlélése nem feltétlenül lényeges. Én a frakciókon túlmenően azt hiszem, hogy amellett emelhetek szót, hogy a szakbizottságban ezeket jól egyeztessük, és aztán majd a parlamentben is. Néhány módosítót nyújtottam be, hogy intézményünk közötti együttműködést erősíteni tudjuk, ez delegációs taként nagyon fontos volt számomra. Egy szempontot gondoltam még át, amely hiányzik, és kérdés, hogy erre van-e megoldás, hogy hogyan lehet ezt beépíteni a szövegbe. Sokszor beszélünk a külpolitikáról és új helyzetünkről, a kereskedelmi politikáról, de a fejlesztési segélyel kapcsolatos politikáról viszont nem ejtünk szót. És azt hiszem, hogy európai szinten ez egy fontos megközelítés lenne, hogyha fel tudnánk vetni mindig ezt a kérdést, hiszen Európai Unióként sok forrást biztosítunk ilyenfajta projektekre, tehát a fejlesztési segély területén. Kérdés, hogy ez, erre való tekintettel lehetne még hivatkozásokat beépíteni a szövegbe, hogy ezeket a területeket összekapcsoljuk, ez egy fontos pont lenne, de csak ennyi az, amit el tudok mondani. Jegle, I, I think... Jegle asszony, azt hiszem, hogy rámutatott egy nagyon fontos és elég érzékeny kérdésre. Nyilvánvalóan az EU és az EU tagállamok nagy adományozók, még olyan országok esetében is, ahol ugye az emberi jogok megsértőivel elfogadhatatlan módon bánnak, és erről el kell épp ezért gondolkodnunk és jó, akkor megnézzük a módosításokat, és majd lesznek javaslataim is. És akkor Tőkés úr, az árnyék jelentéstevő a liberális párt részéről. From the EPP. Yes. Uh, dear chair, Elnök asszony. Uh, olyan jó ez a jelentés, és gratulálok önnek, hogy egy kis túlzással azt mondhatnám, hogy módosítások nélkül is teljes mértékben megállja a helyét, mindazáltal én a legfontosabbnak a az alkalmazást tartom, the implementation, az alkalmazást tartom, mert azt látjuk, hogy, hogy például Kína vagy Ukrajna esetében olyan politikai és gazdasági érdekek dominálnak, amelyek sokszor háttérbe szorítják az emberi jogok kérdését általában, és az emberi jogvédők helyzetét eh, nehezítik eh, különösképpen. Én annak idején Ceausescu Romániájában értem, és tudom, hogy mit jelentett teljesen magára maradni eh, a jogok védelmében, az emberi jogok védelmében, a kisebbségi jogok védelmében. Úgyhogy az Európai Uniónak egyre növekvő szerepe van abban, hogy védelmére, védelmébe veszi az emberi jogvédőket, az emberi jogok védelmezőit. A mai észak-koreai meghallgatás is ilyen szempontból fontos, és jómagam olyan módosításokat tettem, amelyek mind az alkalmazást, az alkalmazás hatékonyságára néznek, arra, hogy még jobban odafigyeljünk az emberi jogvédők helyzetére, és támogassuk őket. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Tőkés úr osztom a nézetét. Az EU-nak már is nagyon sok fontos emberi jogi iránymutatása van, és az emberi jogvédőkkel kapcsolatban is. És valóban arra kell figyelnünk, hogy ezeket a gyakorlatban is megvalósítsuk. Akkor ezzel végére értünk a hozzászólók listájának. De mivel Siemens úr itt van, az Európai Bizottság részéről. Átadom neki a szót, ugyanis szívesen meghallgatjuk, ugyanis az erőfeszítéseink, amelyek a jelentés tervezetben is benne vannak, pont az intézmények közötti jobb összehangolás, munka jobb összehangolására vonatkoznak. Tehát Timens úr, eh, hogyha lenne valami megjegyzése a módosításokkal kapcsolatban is, örülnénk neki. Elnök asszony, üdvözlök mindenkit, önt is és a parlamenti képviselőket is. Először is azt hiszem, a módosítások nagy része világossá teszi, hogy a jelentés tervezet milyen nagy érdeklődést okozott a, a parlamenti képviselők körében. Ez egy jól megfogalmazott jelentés, amely aláhúzza az e- emberi jogvédők iránymutatásának a kérdéseit. Nem szeretnék most az egyes módosításokkal foglalkozni, mert nem ez a feladatom, de lenne két-három általánosan megjegyzésem. Először is azt hiszem, tudatában kell lennünk annak, hogy az emberi jogvédőknek a helyzete más a egyes országokban. És ezért a helyi stratégiára fektetett stratégia szemben a regionális vagy még szélesebb körű stratégiával helyes megoldás. Hiszen vannak olyan helyzetek, amikor rejtőzködnek az emberi jogi aktivisták, mert egész egyszerűen nem tudnak aktívan tevékenykedni, és ezért az EU delegációk és missziók és az emberi jogvédők közötti kapcsolatok csak nagyon bizalmas, titkos módon történhetnek meg. Ezért a helyi stratégia egészen más lehet, mint olyan országban, mint Brazília, ahol nyílt társadalom van, ahol szintén vannak emberi jogvédők, de teljesen más környezetben működnek ahol könnyeden lehet nyilvános találkozókat szervezni velük, mert ez egy demokratikus ország. És mások az emberi jogvédőkkel kapcsolatos korlátozások. Épp ezért nagyon fontos ennek tudatában lenni tehát hogy nagyon különböző helyzetek vannak a különböző országokban. A második megjegyzésem a következő. Problémákat, problémákkal találkozunk, amikor a civil társadalomnak a szereplőit azonosítanunk kell, mint ö, emberi jogvédőket. Van olyan ország, ahol a civil társadalmat annyira elnyomják, hogy nem lehet tulajdonképpen a civil társadalomban partnereket találni. Laosban vagy hasonló országokban, ahol a saját embereink is elmondják, hogy tulajdonképpen nem lehet megtalálni azokat, akik lehetséges kapcsolatot jelentenének az emberi jogvédelem szempontjából. Ezért figyelembe kell venni, hogy ugyanazok a tevékenységek, amelyeket az iránymutatás felvázolt, nem alkalmazhatók egyforma módon mindegyik országban. Tehát, mint mondtam, ennek tudatában kell lenni. Végül pedig szeretnék rámatatni, de nyilván önök ezt már ismerik, hogy az európai demokráciai és emberi jogi eszközzel, eszköz keretében az emberjogi védőknek az egész világon jelentős összegeket biztosítunk. Nem sokára új pályázati felhívást fogunk kibocsátani. Az első szerződési kör már 60 millió millió euró összegben történik majd kiosztásra, emberi jogi specialist, jégvodéi specialisták számára. Februárban tartottunk egy ülést, amelyen az elnök asszony is részt vett, és Lochfiller asszony is ott volt, ahol első esmecserét tartottunk, és a partnerek beszámoltak a tapasztalataikról. Hát ez többé-kevésbé bátorító volt, de hát azért gyakorlati problémák még voltak, amelyeket pontosabban meg kell vizsgálni. Azt hiszem, hogy fontos tudatában lenni annak, hogy ezt a pénzügyi eszközt teljesen fel kell használni az emberi jogvédők számára. Ugyanakkor néha van olyan helyzet, ahol bizonyos országokban nehezebb felhasználni ezt, mint más országokban. Tehát, hogy nehéz eljuttatni ezeket az összegeket valóban azoknak, akiknek szüksége van rá. Hogyha Kínában akarunk például egy emberi jogvédőt támogatni, akkor nagyon nehezen lehet eljuttatni a támogatást azok számára, akiknek valóban szüksége van rá. A Tunéziában is hasonló a helyzet, vagy Szíriában Ugyanakkor vannak más országok, ahol a, az összegek eljuttatása nem jelent ilyen problémát. Tehát, mint mondtam, a helyzet itt is nagyon különböző. Összefoglalva annyit mondanék, hogy jó, hogyha van egy szabály készlet, de azért figyelembe kell venni, hogy nem e, mindig ugyanolyanok a szabályok, akár pénzügyi, akár gyakorlati okok miatt. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen ezeket a e, megjegyzéseket, Timans úr, a bizottság részéről hallottuk őt. Azt hiszem, valóban el kell gondolkodnunk arról, hogy mit mondott arról, hogy különböző országok és államok más jellegzetességeket mutatnak, és a lehetőségeink e, egyáltalán az, hogy, az, hogy megtaláljuk az emberi jogi, jogvédőket, valóban különböző megközelítést kívánnak az nemzetközi és civil társadalmi szervezeteket is fel kell használni, ugyanis ők nagyon jó források az egyes emberekről, különösen az olyan országban, ahol nehéz a helyzet, és ezt is figyelembe kell venni, amikor arról beszélünk, hogy jobb hálózatokat és jobb kommunikációt alakítsunk ki. Ön beszélt arról is, hogy óvatosan, bizalmasan, titkosan kell eljárni bizonyos helyzetekben. Azt hiszem ez is egy lényeges kérdés, és ezt nem biztos, hogy mindenki mindig felfogja, hogy valóban diszkrét módon kell bizonyos helyzetekben eljárnunk azért, hogy ne veszélyeztessük az emberi jogvédőket. Néhányan rámítottak arra is, és ez is nagyon fontos kérdés, hogy néhányszor a nyilvánosság az nem mindig jelent védelmet. Láthattuk már, hogy fontos emberi jogvédők is elvesztették az életüket, még akkor is, hogyha nemzetközi támogatást kaptak. Köszönöm. Lezártam a hozzászólók listáját, és azt hiszem, hogy a következő lépés, hogy az árnyék jelentéslevőkkel leüljek, és végignézzük a módosítő indítványokat, és minél többet belevegyünk a jelentéstervezetbe, hiszen mindenki ezt kívánta. Ugyanakkor nem akarnám túl hosszú lére eleszteni a szöveget, mert nem szeretik az intézmények a hosszú szövegeket, amelyekben kicsi az érdemi rész. No, minden esetre remélem, hogy így sikerül majd dolgoznunk. Jó, akkor mivel a végére jutottunk a ennek a témának, és mivel Andra Keina asszony sajnos nem tudott felszállni a repülőgépére, akkor most nem beszélünk a Genfi Emberi Jogi Tanácsról, és akkor most egy szünetet tartunk. De ugye visszajönnek majd, mert nagyon fontos kérdésről beszélünk, az észak-koreai emberi jogi helyzetről. És 10.30-ra jeleztük a kezdését, tehát akkor megértik ugye, hogy nem kezdhetjük most, mert lesznek, akik pont erre jönnek. Csak röviden el, megemlíteném, hogy miről is fog szólni ez az ülés. Először is nagyon neves előadók lesznek. Először is Robert King 10.30-kor, aki az amerikai külügyminisztériumnak a különleges küldötte az északi korai, észak-koreai eh, emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban, és a brüsszeli iroda eh, nagyon jó együttműködést biztosít, és állandóan eszmecserét eh, folytatunk, és amikor majd májusban a Washingtonban, a szövetségi fővárosba megyünk, akkor fontos lesz ez számomra. Aztán Dong Hyuk Shin úr is lesz, aki az ész észak-koreai fogolytáborokból menekült, és beszámol majd személyesen a, e, Tamás, e, a tapasztalatairól. Aztán e, az Európai Bizottság képviselő is lesz, aztán nem kormány képviselő, szervezetnek a képviselő is, Hanna Song, aki a Liberty in North Korea szervezetnek az ügyvezető igazgatója, és Tina Lambert, aki a Christian Solidarity Worldwide pártolási igazgatója. Nos, akkor most fél órás szünetet tartunk. Köszönöm. Kedves kollégák, hát lassan kezdjük el. E, hát úgy látom, hogy nem túl sok képviselő van a teremben, még egy percig válunk, de azért kérem szépen legyenek felkészülve arra, hogy nem sokára kezdjük. Mindenkit szeretettel üdvözlök, elsősorban azokat, akik nem voltak itt az albizottsági ülés korai, korábbi időszakában, amikor az EU politikáknak, szakpolitikákat vitattuk meg az emberi jogok védelmében. Most pedig következik a hatodik napi rendi pont, ez pedig eszmecsere az észak-koreai emberi jogi helyzetről. Ez a helyzet e, e, a világ egyik legsúlyosabb helyzetét mutatja, és e, ezért kell megvitatnunk ezt a kérdést az albizottság ülésén. Tavaly ősszel abban a kivételezett helyzetben voltam, hogy itt az Európai Parlamentben találkoztam észak-koreai disszidensekkel, és nagyon hálás voltam, hogy meghallgathattam a beszámolójukat arról, hogy milyen volt az ő büntető rendszerükben, börtönrendszerükben élni. És egy kiváló dokumentumfilmet is láttam, amely az észak-koreai valósággal foglalkozik, és ez azért volt jó, mert a büntetőtáborokhoz különben értelemben nem tudunk hozzáférni. A Piraya Production egy norvég társaság készítette ezt. Sajnos itt nem tudjuk bemutatni, mert nincs idő rá, de mindenkinek javasolnám, hogy nézzék meg, a címe Jadok Stories, tehát Jadok történetek. Kiváló dokumentumfilm. A, az ELSZ észak-koreai eh, emberi jogi különleges képviselőjét eh, idézném itt, eh, szerinte a KNDK-ban az emberi jogi helyzetet sui generisként jellemezhetjük, amely azt jelenti, hogy a saját kategóriájában ilyen, ugyanis olyan jellegzetességei és anomáliai vannak, amelyek nagy számban mutatják, hogy az emberi jogokat szörnyűséges módon megsértik. Tehát ez volt a különleges jelentéstevőnek a jellemzése. A parlament a KNDK-ban lévő emberi jogi helyzettel kapcsolatban egy állásfoglalást fogadott el, március 25-én az ENSZ emberi jogi tanácsa fogadta el, nem az Európai Uniói. Ez volt az emberi jogi tanács utolsó ülése. Ezt az Európai Unió és Japán nyújtotta be. 28-an szavaztak mellette, 5-en ellene és 13-an tartózkodtak. Fontos megjegyezni, hogy az emberi jogi tanács úgy döntött, hogy a különleges jelentéstevőnek a mandátumát meghosszabbítja egy évvel, tehát, professzor, tehát Rotenborg professzorról van szó. A KNDK egyetemes időszakos felülvizsgálata egy különleges eljárás, az Emberi Jogi Tanácsban, amely jó alkalmat biztosít arra, hogy megismerjük az országban lévő emberi jogi helyzetet. És azt hiszem, hogy e, itt az albizottságban e, figyelembe kell venni ennek az eredményeit, és így kiválóan tudnunk együttműködni az, észak, az emberi jogi tanácssal. E, Észak-Korea nem fogadta el az ajánlásokat ebben, ebből a jelentésből, és ez először történt meg. A mai ülésen neves vendégeink és előadóink vannak. Már említettem, hogy kik vannak itt. Először is Robert R. King eh, nagykövet, aki az eh, észak-koreai eh, emberi jogi kérdésekkel foglalkozó különleges küldött az Egyesült Államok külügyminisztériumából. Nagyon örülünk, hogy itt van, és korábban is kiváló együttműködést mutattunk önökkel, és köszönjük, hogy Posner úr, aki az ön helyettese is olyan kiválóan együttműködött velünk. Aztán Dong Hyuk-shin, aki az észak-kirai fogolytáborokból szökött meg, aki tanúságtételt tesz majd az ottani tapasztalatairól. Az Európai Bizottságnak a Relex Brembrans, eh, eh, képviseletében Brembrans úr van itt, és aztán két fontos emberi jogi szervezetet képviselnek, Hannah Song, aki a Liberty in North Korea szervezetet képviseli, ő az ügyvezető igazgatója. Szeretettel üdvözöljük itt. Tina Lambert is itt van, aki a Keresztény Szolidaritás Világszervezetének a pártolási igazgatója mi már találkoztunk, és őt is szeretettel üdvözöljük itt. Aztán a képviselőkkel való eszmecsere következik, és a koreai félsziget delegációjának a tagjait is meghívtuk erre az ülésre. Most akkor először 10 percben átadom a szót a három előadónak, először King nagykövet úrnak, Sin úrnak, és aztán az Európai Bizottság képviselőinek, és aztán a civil szervezetek képviselői kapnak 10 percet, és aztán következik az eszmecsere. Parancsoljon King nagykövet úr! Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyra értékelem ezt a lehetőséget, hogy megjelenhettem a bizottság előtt. Az a bizottság tagjainak szeretnék gratulálni, hogy megtartják ezt a meghallgatást. Nagyon fontos kérdés ez, és nagyra értékelem, hogy ezt az ülést erre a témára szánták. Nagyon érdekes és nagyon fontos téma ez. És szeretném nagyra becsülésemet kifejezni az Európai Unió és az Európai Parlament iránt. Nagyon fontos szerepet játszanak az európai az emberi jogok helyzetének javításában Észak-Koreában nagyon fontos szerepet játszottak, ugyanúgy, mint az ENSZ, Genfi emberi jogi tanácsa abban, hogy támogassuk az észak-koreai emberek emberi jogainak érvényesülését. Három héttel ezelőtt a tanács elfogadott egy határozatot, amelyben megújítottuk a speciális küldött raportőr mandátumát, ezt az Európai Unió indítványozta, az USA, Japán, Dél-Korea is támogatta. Nagyra értékelem ezt a vezető szerepet, amelyet az Európai Unió felvállalt ezekben a kérdésekben. Az Egyesült Államokban számunkra is nagyon fontos a svéd kormányzat tevékenysége, fenyamban ők képviselik az érdekeinket, és nagyon hasznos munkát fejtenek ki különböző kérdésekben és a kapcsolatok fenntartásában. Mindenki megkapta a beszédemnek a kinyomtatott változatát, úgyhogy nem is akarom ezt szóról szóra felolvasni, csak néhány rövidebb észrevételt szeretnék elmondani, talán nem is fogom kitölteni a 10 percet, hogy több idő maradjon a párbeszédre. Ahogyan említette, a koreai népi, népköztársaság helyzete talán az egyik legsúlyosabb emberegi szempontból a világon. Több riport is készült ezekről, például az éves jelentés az emberi jogi helyzetről, ez minden országról elkészül, és Észak-Korea folyamatosan emberi jogsértők listájának az, az élén szerepel, korlátozott a lehetőségünk az események dokumentálására, hiszen nincsen képviseletünk Fenyonban, de azért is, mert az észak-koreai kormányzat korlátozza azoknak a lehetőségeják megvizsgálni az emberi jogok érvényesülésének helyzetét, és sajnos úgy tűnik, hogy nem javul a helyzet. Az ezzel foglalkozó jelentés részlet a bizottság rendelkezésére áll majd. Azután a külügyminisztérium éves jelentést készít a vallásszabadságról, és Észak-Korea olyan országnak tűnik itt, amely olyan megállapítást kapott, amelyet csak nagyon kevés ország kap, mert korlátozza a vallásgyakorlást, és ezt nagyon megszenvedik az észak-koreaiak az a külügyminisztérium az embercsempészetről is készített egy jelentést. Továbbra is kényszermunkát alkalmaz Észak-Korea, mint a politikai elnyomás egyik eszközét. Megemlítette azt a kiváló jelentést, amelyet Motova professzor készített, az ENSZ különleges megbizotja, most nincsen itt ebből egy példányom, de majd elektronikusan megküldöm ezt a dokumentumot. Hat évvel kiváló munkát végez a professzor, dokumentálja és rögzíti azokat a kérdéseket, problémákat, amelyeket ő maga is felvetett már az emberi jogok megsértésével kapcsolatosan Észak-Koreában. Nagyon fontos munkát végez, nagyra értékeljük a munkáját, most az ENSZ kereteiben végzi ezt a munkát, és továbbra is támogatni fogjuk az ő erőfeszítéseit. Elnök asszony, az USA-ban nagyon sok lépést tettünk már arra nézve, hogy hozzá tudjunk járulni a helyzet javításához Észak-Koreában. Az egyik legfontosabb lépés, vagy az egyik legfontosabb téma, amire a figyelmünket összpontosítottuk, az, hogy nagyon nagy támogatást kaptunk az Európai Uniótól és az európai tagállamoktól, és megpróbáltuk az ENSZ emberi jogi tanácsának felhívni a figyelmét az emberi jogok megsértésére, amely folyamat, ami folyamatosan történik Észak-Koreában. Nagyon fontos erőfeszítés ez, és továbbra is mindent megteszünk az ENSZ-en keresztül és más nemzetközi szervezeteken keresztül annak érdekében, hogy ezekre a problémákra felhívjuk a figyelmet. Nagyra értékeljük azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az Európai Uniós országok tesznek. Sokuknak képviselete is van Fenyánban, együttműködünk az EU különböző tagjaival és az Európai Unióval, mint szervezettel is, és továbbra is szeretnénk ezt az együttműködést fenntartani az emberi jogok érvényesülése érdekében. A harmadik terület, ahol próbáljuk támogatni az emberi jogok érvényesülését, az a civil szervezetekkel való együttműködés. Az ő céljuk az, hogy javítsák az emberi jogi helyzetet Észak-Koreában. Ők akár Észak-Koreában vagy Dél-Koreában működnek, és megpróbáljuk összefogni az erőfeszítéseiket, támogatni őket anyagilag és más módon is. A negyedik együttműködési terület ahol az Egyesült Államok megpróbálja előmozdítani az emberi jogok ügyét, az, hogy egyre több információt próbálunk az észak-koreai népesség számára átadni, ez nagyon fontos aggája az Egyesült Államok számára, vagyis, hogy nagyon korlátozott az információ rendelkezésre állása Észak-Koreában. Az egyik olyan terület, ahol megpróbáltunk támogatást nyújtani az információ, a tájékoztatás elősegítése, Például rádióadást próbálunk eljutatni Észak-Koreába. Ez nagyon fontos, hiszen ott korlátozott ez a lehetőség, és csak a kormányzat által támogatott adók adhatnak ebben a térségben, például a Voice of America, Amerika hangja rádió adást terjesztettük ki erre a térségre. Azután megpróbálunk bizonyos információkat eljutatni ezekhez az állomásokhoz, amelyekkel próbáljuk a diszidenseket bevonni ebbe a munkába, akik elsősorban Dél-Koreába menekültek, hogy a tájékoztatást ilyen szempontból fejlesszük. Ez is egy nagyon fontos együttműködés az emberi jogok érvényesülése érdekében, a menekültek helyzetének javítás érdekében, illetve az észak koreát elhagyó emigránsok helyzetének javítása érdekében. Egy kisebb közösség él az Egyesült Államokban is, de legtöbben Dél-Koreában telepednek le, úgyhogy együttműködünk dél-koreai és amerikai civil szervezetekkel, akik ezeken a területeken működnek. És aztán egy másik nagyon aggályos terület, az, hogy mi történik azokkal, akik elhagyják Észak-Koreát, az észak, illetve a kínai határon, ez az egyik olyan pont, ahol el lehet hagyni Észak-Koreát, nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, akik Kínába menekülnek, hiszen a, mi is megpróbáltuk felhívni a kínai kormányzat figyelmét, hogy az 1951-es menekültügyi egyezmény, illetve ennek a későbbi kiegészítő protokollja, jegyzőkönyve értelmében, amelynek ők is aláíró felei, hogy próbálják ezt a helyzetet orvosolni. Egyetműködünk Dél-Koreával, Japánnal, és az ottani állampolgárok elrablásával kapcsolatosan, illetve eltűnt személyekkel kapcsolatosan is aggájainkat fejeztük ki, megpróbáljuk ezt a helyzetet is kezelni. És szeretnénk hangsúlyozni, hogy az Egyesült Államok kormányzata elkötelezetten osztozik abban a célban, hogy előmozdítsuk az emberi jogok érvényesülését Észak-Koreában. Clinton külügyminiszter asszony is megerősítette, hogy hiszünk az értékeinkben, azokban az értékekben, hogy Amerika fontos, hogy példakép legyen a saját ideájai szempontjából. A, <clears throat> ide tartozik a gain opportunities and rights that we enjoy and treasure. Madam Chair, I appreciate very much the opportunity. <clears throat> Nagyra értékelem ezt a lehetőséget, és remélem, hogy a jövőben is folytatni tudjuk az együttműködést és a párbeszédet. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, nagykövet úr. Remélem, hogy lesz alkalom arra, hogy holnap reggel is beszélhetünk még önnel, hiszen akkor egy formálisabb eszmecserére is sor kerül. Említettem, hogy az albizottságnak a delegációja találkozott az észak-koreai különleges jelentéstevővel Genfben két-három héttel ezelőtt. Tehát ő is közvetlenül beszámolt a tapasztalatairól. Most akkor kérem, Sin urat, hogy szóljon hozzánk, és tanúságtételt tegyen a tapasztalatairól. Hogy is lesz most a tolmácsolás? Ő az anyanyelvén beszél, és normális tolmácsolás folyik a szokásos rendszer szerint. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak erre az eseményre. Az észak dong provinciában születtem 82-ben, az egyik fogajtáborban. 2005-ig értem ott, és akkor elmenekültem, és most Dél-Koreában élek. Hanna Song mellettem ül, ő vele dolgozom együtt, hogy az észak-koreai emberi jogi helyzettel kapcsolatban mit próbálunk tenni. Nos, a fogolytáborokban olyan emberek kerülnek, akik államellenes tevékenységeket folytatnak az elnök ellen, Kim jong Il szemben, én egy olyan táborban voltam, amely a 60-as ember e, években nyílt, a szüleimet 1965-ben fogták el, és helyezték el ebben a fogolytáborban. A táborokban az embereknek jogot biztosítják arra, hogy összeházasodjanak, tehát a szüleim is így házasodtak össze, és az, a bátyám is ott született. Az észak-koreai fogolytáborokban általában nincsen személy ezonossága az embereknek, tehát nem anyakönyvezik őket, és addig élnek ott az emberek, amíg meg nem hallanak. Tehát a gyerekek sem kapnak anyakönyvi kivonatot, és tulajdonképpen még a születésüknek a tényét is letagadják. amikor az ember hat éves lesz, akkor iskolába megy, de a Észak-Koreában, a fogolytáborokban az iskoláknak a, az órái csak egy kis nyelvtant, írást tanítanak, és tulajdonképpen a munkára oktatják a gyerekeket. Nincs jogunk felszólalni, nem mozoghatunk szabadon, még enni sem akkor eszünk, amikor éhesek vagyunk. Tehát születéstől halálig a háborban maradunk, ahol azt esszük, amit ott adnak, és semmit sem tehetünk, tehát semmiféle szabadságban nincs részünk. Hogyha egy rossz szót szólunk, vagy amit állam ellenesnek tekintenek, azt a többiek előtt kivégzik. Hogyha bizonyos módon viselkedik az ember, vagy cselekszik, akkor megbüntetik hogyha nem teljesíti a munkafeladatát, akkor megbüntetik, e, éheztetik. Az őröket e, úr, uram, vagy pedig tanárként e, kell szólítani, és hogyha az őr átmegy az úton, akkor a foglyoknak a másik oldalon kell állni, 90 fokban meghajolni, és nem szabad a szemükbe nézni. A foglyok mint mondtam, vagy elfogják őket, és ott élnek, de vannak olyan foglyok is, akik már ott születtek, és halálukig együtt kell élniük. Az oktatás a következő képen történik az őrök azt tanítják, hogy itt születnek és itt élnek, mert a szüleik bűnöket követtek el, és ezért itt kell halálukig élni. Tehát ez a fajta oktatás, amelyben részesülünk. Én és a kollégáim épp ezért elfogadták, hogy a szüleink, az őseink védkeztek az állam ellen, és ezért kell a táborban élnünk. sosem merültek fel azok a kérdések bennünk, hogy miért élünk ott, és miért kell ott élnünk a halálunkig. Ez, ez az eredménye a ránk erőszakolt ottatásnak. A fogolytáborokban sok tevékenységet megakadályoznak. Tehát a rendszer állandóan felügyeli a foglyokat. Például még egy családon belül is a szülők figyelnek a gyerekekre, a gyerekek a szülőkre, a házastársak egymásra, a barátok a családra, hogyha az apa hibát követ el, és a, a, a fia nem jelenti, akkor az egész családot megbüntetik. A táborokon belül sokféle dolog történik. Munkát kell végeznünk bárá, bányákban, a táboron belül. A villam, villany kerítés veszi körbe, körbe a tábort, az őrök gondosan figyelnek ránk, négykor kelünk, és 11-kor, este 11-kor fekszünk le, tehát az egész napot munkával töltjük. 11-től kiárási tilalom van, tehát senki sem mehet ki, és hogyha elfogják, akkor le, lelövik. És hogyha lelövik, akkor tulajdonképpen senki sem látja. Hogyha megsérül valaki a táboron belül, vagy egy baleset történik, akkor sehol sem tudják kezelni a sebesültet. Van egy klinika ugyan, de csak az őrök engedélyével lehet ott egy pár órára vagy napra pihenni, e, tehát nem az igazi, a szó igazi értelműben klinike az, még akkor sem e, lehet beteg az ember, e, nem lehet a barakban lefeküdni, még akkor sem, hogyha beteg az ember, tehát hogyha beteg, akkor is dolgoznia kell. Ha idős már az ember, túl gyenge ahhoz, hogy dolgozzon, akkor van egy kijelölt terület, ahol az idősek dolgoznak. Tehát, hogyha valaki már megöregedett, akkor is dolgoznia kell e, tulajdonképpen élete végéig. Én 1982. november 19-én születtem, és 2005. januárjában szöktem meg. Engem eh, a megszökésem előtt eh, fél évvel eh, egy olyan férfi győzött meg, aki megpróbált megszökni, de elfogták, és beszélt a tapasztalatairól. Én már 24 év óta éltem ebben a fogajtáborban, és nem tudom, hogy önök hogy képzelik el, de az ott felnőtt gyerekeknek fogalma sincs arról, hogy kik az őket kerül, körülvéve emberek. Az észak-koreai fogolytáborokban a gyerekek csak olvasni és írni tanulnak meg, és az oktatás többi része az a munkában eltöltött idő. Tehát én találkoztam ezzel a, az emberrel, aki megpróbált megszökni, és ő mesélt nekem a, a kinti világról, tehát itt tudom meg valamit is a környezetünkről. És ő azért próbált megmenekülni, mert annyira éhes volt. És besélt a, a társadalomról. E, és a táborban e, a legjobb történetek azok az élelemről szólnak, és ez az ember fél évig azokról az élelmekről beszélt, amelyeket a táboron kívül e, talál az ember. És én ezért akartam megszökni, azért akartam elhagyni a tábort, hogy ehessek addig, amíg az éhem tart, és jó ételeket akartam edni. Tudtam, hogy megölhetnek, hogyha felfedeznek, de akkor is ki akartam próbálni a külső világot. Sajnálom, hogy nem tudok többet mondani a tapasztalataimról, de egy utolsó dolgot szeretnék még mondani. Néhány nappal ezelőtt ez egy, egy észak-koreai újságban megjelent egy hír egy diszidensről, és szeretnék most néhány sort felolvasni az újságból. Nem olyan régen észak-koreai elleni mozgalom szerveződött észak-koreai diszidensek segítségével, akik ö, ö, a saját politikai célukból küldtek transzparenseket Észak-Koreába, hogy az, az rendszert alássák. És ezek az észak-korai disszidensek ocsmány bűnöket követnek el, elárulják a testvéreiket, a családjukat, ők tulajdonképpen emberi hulladékok egy dolgot szeretnék világá, világosá tenni, az észak-koreai diszidensek nem emberi hulladékok, hanem ők csak szeretnének megszabadulni ettől az észak-koreai rendszertől. Köszönöm. Much, Köszönöm szépen, Shin úr. Nagyra értékeljük, nagyra becsüljük a bátorságát, és köszönjük, hogy beszámolt az életükről ezekben a táborokban, ahol olyan kevés tájékoztatást kapnak a külvilágról. Mély tiszteletet érzünk ön iránt, és köszönjük, hogy eljött a körünkbe. Most Szon asszonyt szeretném felhívni a felszólalásra, de még mielőtt a civil szervezeteket meghallgatnánk, Bram Branch úrnak adnám meg a szót a DG Relax-től, az Európai Bizottság képviseletében öné a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy meghívott minket, és felszólalhatunk itt az ülés előtt. Köszönjük, hogy megszervezte ezt az ülésszakot. A KNDK-ban az emberi jogi helyzet valóban globális szinten aggodalomra ad okot. Arról hallunk hírt, hogy szisztematikusan súlyosan megsértik az emberi, társadalmi és kulturális jogokat. Napról napra olvasunk a nyilvános kivégzésekről, a kínzásról, a börtöntáborokról, illetve a kényszermunkáról. Azt is tudjuk, hogy a KNDK az egyik olyan ország, amelyet a legnehezebb bevonni az emberi jogokért való küzdelembe. Nagyon nehéz hozzáférni valós tájékoztatáshoz, nagyon szorosan ellenőrzött ország. A belföldi helyzettel kapcsolatosan csak a 90-es évek közepén derültek ki bizonyos információk, amikor elkezdtek az első diszidensek érkezni Észak-Koreából, és még most is nagyon nehéz megbízható információt szerezni az ország helyzetéről. Éppen ezért nagyon nagy az értéke az ilyen tanúságtételeknek, amilyet éppen most hallottunk. Azután másodszor a KNDK továbbra sem hajlandó arra, hogy a nemzetközi közösséggel együttműködjön a nemzetközi, az emberi jogi helyzettel kapcsolatosan, továbbra is nemzetközi beavatkozásnak tekinti a jogi helyzet rendezésére irányuló próbálkozásokat. Egy évtizeddel ezelőtt úgy tűnt, hogy az Európai Unió némi változást tud elérni ebben a helyzetben. 2000-ben, miután megkezdődött egy EU-KNDK politikai dialógus, 1998-ban ezzel kapcsolatosan egy átfogó politikai megközelítést fogadott el az EU a KNDK-val kapcsolatosan, válaszként arra, hogy akkor egy kicsit javultak a, az észak és dél-koreai államok között a kapcsolatok. Ez az átfogó politikai megközelítés kétoldalú emberi jogi egyeztetésekhez vezetett, és aztán volt egy magas szintű trojka látogatás a Dán-Svéd miniszterelnök részvételével. Ennek a célja az volt, hogy segítsenek a KNDK-nak megnyitni egy kicsit a, az hozzáállásukat, és megbeszélések folytak a korábbi ENSZ egyezményekkel kapcsolatosan, amelyeket egyébként a KNDK is ratifikált, a vallás helyzettel kapcsolatosan, az illegális határátlépéssel, a kínzással kapcsolatosak voltak ezek a párbeszédek, de azonban 2004-ben megszakadtak ezek a tárgyalások, miután egy tervezetes határozatot nyújtott be az EU az emberi jogi helyzettel kapcsolatosan Genfben, az ENSZ emberi jogi tanácsa előtt, és nagyon sajnálatos, hogy megszagadtak a tárgyalások, hiszen ez a kétoldalú párbeszéd arra vezetett, hogy mindkét fél kifejtette szándékát, hogy szeretnének együttműködni, javítani az emberi jogi helyzetet, és ez nagyon fontos üzenet volt a nemzetközi közösség számára is. Ugyanakkor azóta a KNDK megtagadja az EU kéréseit a dialógus újrakezdésére, és azt követeli, hogy az EU eh, e az ENSZ kontextusában eh, zárja le tevékenységét. Az, en, az EU iránymutatásai a párbeszéddel kapcsolatosan fontossá teszik, hogy az EU nyilvánosan meghat, megfogalmazza aggájait. 2005-ben sikeresen kezdeményezte az EU a szélesebb körű ENSZ határozat kiadását. Ez ott az év óta minden évben az EU közgyűlési határozat tervezeteket készít, és egyre nagyobb többséggel elfogadja az ENSZ közgyűlése ezeket. A legutolsót 2009-ben fogadták el, 99 ország szavazott mellette. A határozatok kezdeményezése nem az egyetlen példa arra, hogy milyen erőfeszítéseket tesz az EU, arra nézve, hogy a KNDK megfelelő lépéseket tegyen az emberi jogi helyzet rendezésére az EU, következetesen támogatja a speciális megbízott küldetését, kiküldetését az ENSZ emberi jogi tanácsától, és hozzájárult ahhoz, hogy 2010 márciusában meghosszabbították a küldött megbizatását. Azután az EU kezdeményezte a márciusi határozat elfogadását is, és a folyamatos EU-KNDK politikai dialógus összefüggésében minden alkalmat megragad az Európai Unió arra, hogy nagyon fontos az, hogy az előadó, a küldött hozzáférjen információkhoz az országban. Egyébként a 2009. decemberi EU külügyi tanácsülésen is beszámolt az eredményeiről a küldött. A Kínával kapcsolatos kérdés is nagyon nagy aggályt okoz. A visszatérő diszidensek súlyos büntetésnek néznek elébe, és ezért az 1951-es egyezmény szerinti kötelezettségek nem teljesülnek, különösen az 1967-es jegyzőkönyv követelményeire gondolok. Az észak-koreai menekültek, akik Kínába menekülnek, az ő helyzetük gyakorlatilag nem rendezett, és még nem született túl sok eredmény ezzel kapcsolatosan. Múlt decemberben az EU tagállamok aktívan részt vettek a KNDK-val kapcsolatos ENSZ univerzális időszaki jelentés elkészítésében. A KNDK részt vett a jelentés készítésében. Ez egy üdvözlendő tény, de sajnálatos, hogy az ajánlásokat azonban elutasította. Röviden elnök asszony, nagyon reménykedem, hogy világosá tettem, az Európai Unió aktívan próbálja javítani az emberi jogi helyzetet a KNDK-ban, mind nemzetközi szinten, nemzetközi fórumokon, mind pedig a KNDK vezetőivel való közvetlen tárgyalásokban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Brahms úr. Nagyon örültünk, hogy ezt az, az Európai Bizottságnak, az Európai Uniónak ilyen aktív eh, hozzáállását láttuk az észak-koreai helyzethez. Most a civil szervezetek eh, képviseletében Hanna Song asszony, és nem Észak-Koreában, hanem Kaliforniában, az Egyesült Államokban van az ő szervezetének a székhelye. Tehát most megkérem, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, eh, képviselő urak asszonyok, az albizottság tagjai. Eh, köszönjük szépen, hogy meghívtak bennünket, és hogy Sin Orat is meghívták, hogy elmesélje tapasztalatait. A 2800 lakosainak, 8,7%-ának szüksége van élelmiszer segélyre, ugyanis alultápláltak. Az utóbbi évtizedekben a különböző válságok Észak-Koreában rosszabbá tennék a helyzeteket az észak-koreai lakosok számára. A nemzetközi kríziscsoport, válságcsoport megfigyelése szerint a KNDK ugyan stabilnak tetszik, de a nemzetközi szankciók megrengették az országot, és olyan helyzetet hoztak létre az országban, amely instabilitáshoz vezethetnek. A több millió észak-koreai meghalt, az adományozók már elfáradtak, a különböző reformok, mint például a valutareform, a pénzügyi reform problémákat okozott. És ez az emberi biztonságot veszélyezteti, és regionális és nemzetközi következményei is voltak a kormány eh, eh, megszigorította eh, az intézkedéseket, a határokat, a piacokat ellenőrzi, és ezért, so, mivel azt gondolták, hogy a helyzet eredményeként sok észak-koreai megpróbál elhagyni az országot. Ezért figyelni kell az észak-koreai lakosoknak a helyzetére, hiszen a saját kormányok megsérti az emberi jogokat. A rendszer ellenőrzi az embereket, félelem, félelem légkörét hozza létre, politikai és nem politikai bűncselekmények miatt büntetik meg az embereket és a családjaikat, kényszermunkára, fogolytáborokra ítéli őket, és a táborokban az emberek rendszeres emberi jogi megsértéseket, kínzást, éhezést, katasztrofális higiéniai körülményeket élnek meg e, a több ezer ember ezekben a fogolytáborokban elpusztult, de köztük, közben még 400 ezer, 1 millió ember is az országban. A, a kormány más eszközöket is használ, a különböző szabadságokat, a szólásszabadságokat, a tájékoztatásról a szabadságot, a gyülekezési szabadságot, az egyesülési szabadságot mind megsértik az észak-koreaiak, akik már elhagyták az országot, Kínában bújnak, 50 ezer, 300 ezer lehet a számuk, de a nőket kényszerházasságokra ítélik, prostitúcióra, stb. A, nem, a, jelentések azt mutatják, hogy Eh, az emberek eh, akár tíz eh, évig is maradnak Kínában, annak ellenére, hogyha elfogják őket, akkor visszaküldik őket Észak-Koreában. A gyerekeik általában ott maradnak, amikor az anyákat visszaküldik, vagy pedig más országokba menekülnek félig vannak, van egy csomó gyerek, aki félig észak-koreai, félig kínai, akik hontalanok, akiket nem ismernek el Kínában, mert nincsenek meg a dokumentumaik, és így az alapvető jogaikat az oktatáshoz, a védelemhez is megtagadják a szervezetünk az ezeket a gyerekeket próbálja megvédeni és megoldásokat találni a sorsukra. A az emberi jogi helyzet nagyon összetett, és azonnali lépéseket igényel, együttműködést a különböző felek oldaláról. Elnök asszony, talán eh, javasolhatom azt, hogy az Európai Parlamentnek a képviselői jelentős szerepet játszhatnak, hogy a KNDK-t emberi jogi párbeszédre kényszerítsék, és emlékeztessék az nemzetközi eh, kötelezettségeikre, eh, hogy ne sértsék meg továbbiakban az emberi jogokat. Az EU az ENSZ fejlesztési programját is felhasználhatja, hogy a forrásokat kiegészítse, és megakadályozza, hogy a különböző segélyeket eltérítsék megfelelő ellenőrzésre van szükség az élelmiszerosztás területén, és végül, ha látjuk a haiti helyzetben az összevisszaságot, akkor talán Eh, az európai intézményeknek egy sürgősségi tervet kell előállítani, eh, eh, összeállítani azért, hogy a KNDK-t a veszélyhelyzetben megsegíthessék. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, Szongasszony, köszönöm a beszámolóját, és köszönöm a javaslatait is, ezekről majd a későbbiekben tárgyalhatunk. Most szeretném Tina Lambert asszonyt eh, felkérni a szólásra, ő a eh, Keresztény Szolidaritás nevű szervezettől érkezett. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen, hogy még egyszer meghívott eh, nagyon megtisztelő társaságban szólalhatok most fel és köszönöm, hogy ilyen komolyan veszik az Észak-Koreával kapcsolatos kérdéseket. Köszönöm Sin úrnak, hogy beszámolt történetéről, és hogy ilyen bátor volt, hogy felmeri vállalni ezt a történetet. Bizonyára sokaknak nehéz megérteni ezeket az idézeteket. Minden jó állampolgárnak joga van az a vallásgyakorlásra, az egyesülési jogra, stb. Ezt állította Észak-Korea az ENSZ előtt, amikor feltették neki a kérdést, hogy hogyan gondolkodnak az emberi jogokról. Ez természetesen nagyon messze van a valóságtól, amit most a beszámolókból hallottunk, és semmiféle hasonlóság nincsen a sok száz diszidens által leírt helyzet és az ideálisan vázolt elképzelés között. Az ENSZ speciál különleges megbizotja is kifejezte azt a véleményét, hogy sajnálatos a helyzet Észak-Koreában, és kétségtelen, hogy talán a legrosszabb, legsúlyosabb emberi jogi megsértésekről van szó és ezért az emberi ség elleni bűncselekmény nyekkel kapcsolatosan indítottunk eljárást, mint kényszer, munka, rabszolgatartás, gyilkosság, önkényes börtön, bebörtönzés, kínzás, üldözés, emberrablások és más embertelen cselekmények, és ember írtásról is beszéltünk, különösen az 50-es és 60-as években a keresztényekkel szemben érvényesültek ilyen intézkedések. Nagyon szigorú hierarchikus rendszer érvényesül a vezetésben, és ezért King jong ilnek van a legfontosabb felelőssége ezekben a bűnök elkövetésében az emberi jogok a rezsim szerint inkább az elit védelmezésére szolgálnak. Olyan rezsim ez, amely csak tavaly vette fel alkotmányába az emberi jogok kifejezését, de nyíltan elismeri, hogy különböző bűncselekmények esetén nyilvános kivégzéseket tartanak Ebben az összefüggésben a függőség fontos része az a hatóságok általi ellenőrzésnek, talán a legfontosabb kihágásai ennek a rezsimnek azok a börtöntáborok, amelyekről most Sin úr is beszámolt. A becsések szerint körülbelül 200 ezer ember él ilyen táborokban, és itt különböző generációi ugyanannak a családnak szenved el büntetést az állítólagos bűnök miatt. Itt gyakran kínzás történik, és embertelen bánásmódban részesülnek a börtöntáborok lakói. Ezeket általában táboroknak, gulágoknak hívják gyermekek is születnek a táborokban, bár általában inkább a halállal asszociáljuk ezeket az intézményeket, hiszen éheztetés folyik, súlyos, brutális büntetések. Li asszony felszólalt ebben a körben novemberben, és ő azt állította, hogy 30-40-en halnak meg naponta abban a táborban, ahol ő él, és amikor ő, hallott a táborokról, csak azt hallotta, hogy aki bemegy egy ilyen táborba, többet nem jön ki, és úgy érezte, hogy ő az egyetlen, az egyik olyan kevés szerencsés, aki élve kikerült egy ilyen táborból. Aztán egy másik beszámoló is elhangzott itt egy olyan személy részéről, akit kilenc hónapig kínoztak a, biztonság, a Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, kiverték a fogait, és egyéb esetekről is beszámoltak, amikor különböző jogsértések miatt bebörtönöztek valakit, aki például rémhíreket terjesztett, de ide tartoznak a dél-koreai rádióállomások adásai és aztán valaki az a nagy vezér arcát, arcképét ábrázoló újságba csomagolta a, a cigarettáit. Ez volt a bűne. Az ENSZ különleges megbizotjának legutóbbi jelentése felteszi a kérdést, hogy miért van az, hogy akiket felelősségre kellene vonni ezekért a bűnökért olyan hosszú ideje büntetlenséget élveznek. felveti, hogy milyen lehetőségei vannak a nemzetközi közösségnek. A különleges megbízott arra biztatta az ENSZ szervezeteit, hogy próbálnak tenni a jogsértések ügyében, és felszólított arra, hogy egy emberiség elleni bűnökkel kapcsolatos vizsgálóbizottságot állítson fel az ENSZ, és küldjön Észak-Koreába. Eh, ahogyan ez eh, Darfurban és az eh, Elefántcsontparton is történt. Ausztrália és az Egyesült Királyság már támogatást ígért ennek az erőfeszítésnek. Ehhez persze döntés, határozat képesség kell, hogy a napirendre felvegyék ezt az ügyet, és az erős mandátum nagyon fontos első lépés volna hogy felelősségre vonják a bűnekövetőket, és igazságot szolgáltassanak az áldozatoknak. És azt is kérni fogjuk, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kerüljön az ügy, hiszen ők rendelkeznek joghatósággal az emberiség elleni bűncselekményekben. Ehhez persze arra volna szükség, hogy egy ügyész a saját kezdeményezésére indítványozza ezt az eljárást, de ez a, a 15-ös cikk szerint lehetséges. Az ICC elé kell vinni tehát ezeket a kérdéseket. A bizonyítékok sora bővülhetne, hogyha például az Európai Parlament benyújtaná egy vizsgálóbizottság munkája nyomán a saját bizonyítékait. Ez olyasmi, amit én nagyon javasolnék, hogy vegyék figyelembe, fontolják meg ezt a lehetőséget Egyre nagyobb lehetőséget kell a párbeszédnek biztosítani, és persze biztonsági kérdéseket is meg kell tárgyalni, az emberi jogi kérdéseknek szerepelniük kell az EU közös álláspontjában is ami most még csak a, tengeri kérdésekkel foglalkozik, és nem hivatkozik az emberi jogi ügyekre. Ez ellentmond annak a következetességnek, amelyel az ENSZ előtt az EU folyamatosan utal az emberi jogi helyzetre. Nagyon fontos az átláthatóság, a felelősségre vonás, az Európai Uniós és más élelmiszersegélyek segélyekkel kapcsolatosan. Bátorító, hogy különböző ügynökségek támogatják eh, például az az EADHR instrumentumon keresztül ezt a munkát. Nagyon fontos, hogy egyre nagyobb nyomás alá helyező Kínát a dialógusban, és hogy az ENSZ menekültügyi főbiztossága is felléphessen, megvizsgálhassa az észak-koreai menekültek helyzetét, és hogy megfelele ez a menekültügyi egyezménynek. A záró jelentésében az ENSZ különleges megbizotja kifejti, hogy nagyon fontos a nemzeti és a nemzetközi környezet számára is, hogy konstruktív és kézzelfogható lépéseket tegyenek nemzetközi normák alapján, és még hatékonyabban folyjon ez a munka. Azt mondja, hogy eh, a nemzetközi közösség feladata, hogy reményt és védelmet nyújtson az itt élő embereknek, és Limen Bók eh, egy másik menekült is eh, megerősíti ezt, és azt a reményét fejezi ki, hogy ez a beavatkozás az emberek számára az élet és a halál, illetve a halál és az élet közötti különbséget fogja jelenteni. A szenvedők számára ez fontos felelősség, de remélem, hogy konstruktív és kézzelfogható lépéseket tudunk tenni, ahogyan ezt az ENSZ jelentéstevője is hangsúlyozta, hiszen ez az életet jelentheti az észak-koreaiak számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lambert asszony. Ön is, akár kollégái konkrét javaslatokkal állt elő, amelyeket majd az elkövetkezendő fél órában, 40 percben megbeszéljük ennek a fontos meghallgatásnak a keretében. Most már hallottunk arról, hogy a bűncselekmények milyen méreteket öltenek, tehát hogy talán 200 ezeren lehetnek a fogolytáborokban, lehet, hogy egy millióan már el is pusztultak ezekben a fogolytáborokban, és azt is hallottuk, hogy milyen bűncselekményeket követnek el ellenünk és ezek a legsúlyosabb emberjogi megsértések közé tartoznak. Most akkor megnyitom a vitát és, és kérem a vendégeket is, hogy majd válaszolják meg a kérdéseket, és további megjegyzéseket tegyenek. És akkor most az alelnök következik. Hogyha megengedik, akkor megkérdezném az elnök asszonytól, hogy egy kicsit hosszabban szólhatnék-e hozzá, mint korábban terveztem. Én háromszor voltam Észak-Koreában az utóbbi 15 évben, mindegyik alkalommal két hetet töltöttem ott, és ezért elmondhatom, hogy egyike vagyok azon keveseknek, akik valóban töltött valamennyi időt ebben az országban. Az ENSZ béke erői vannak az ENSZ zónában, és Lengyelország több ezer emberrel támogatta ezt az erőt. Négyezer lengyel katona vesz részt, a szolgálatot ebben az ENSZ zónában. Én is részese voltam ennek a missziónak, és aztán lengyel nagykövet is voltam. Tehát egy másfél évvel ezelőtt is ellátogattam Észak-Koreába. Az a probléma ott az, hogy az ország szándékosan szigeteli el magát, ez a saját politikájuk. Három évvel ezelőtt csak 17 követség volt a fővárosban, és ebből csak hat volt EU nagykövetség. Nem tudom, hogy most milyen a helyzet, de három évvel ezelőtt ilyen volt. A diplomaták munkája nagyon stresszes természetesen diplomáciai státusszal rendelkeznek, de a sofőrjeik, a takarítóik és a többi alkalmazottak is a koreai cégek alkalmazottai. Tehát, tehát tulajdonképpen beépített titkos ö, ö, szolgálati emberek. Tehát a, né, a lengyel nagykövetségben 6 lengyel és 14 koreai alkalmazott van. És ez, ők mind a titkosszolgálatok emberei. Tehát az ember még csak nem is beszélhet nyíltan egy észak, és közvetlen ez egy észak-koreaival. Mint mondtam, háromszor voltam Észak-Koreában, és egyetlen egyszer sem tudtam beszélni egy közönséges észak-koreaival, állandóan valakinek a kíséretében voltam. Nos, tehát akkor érdemes elgondolkodni ezeken. Először is szeretnék arra rámutatni, hogy, mint mondtam, három évvel ezelőtt hat ö, ö, nagykövetség volt, finn, skandináv országok és lengyel nagykövetség. Épp ezért elgondolkodhatunk arról, hogy egy EU képviselet, tehát ne nyissunk-e Észak-Korea fővárosában, Fennyamban. Nem hiszem, hogy a koreaiak szeretnének még több nagykövetet, nagykövetséget látni, mert akkor ez kapcsolatot jelentene a külvilággal. Tehát épp ezért lehet, hogy egy közös képviselet lenne a megoldás. És, és hát minden esetre egy hasznos dolog lenne Észak-Koreában. Másik gondolat. Észak-Koreában az agymosásnak szinte elképzelhetetlen szintje van. A kisgyerekekkel kezdődik, akik a nagy vezetőkről, a kedves vezéről, a teljhatalmú vezérekről tanulnak, és az, és az összes tankönyv ezzel van tele. Több generáció után, akiknek mind agymosáson kellett átmenni, nehéz az embereknek a normális élethez alkalmazkodni. Épp ezért az nemzetközi közösségnek foglalkozni kell ezzel a kérdéssel majd valamikor. Nincsen ellenzéki mozgalom, és a társadalom, mint mondtam, agymosott három generáción keresztül. Tehát egész egyszerűen még csak eh, a eh, korábbi NDK-hoz sem eh, hasonlítható. Ott a családok kapcsolatban lehettek egymással, stb. Észak-Koreában viszont precedens nélküli a helyzet. Szörnyűséges a szegénység, és a világtól teljesen elszigeteltek. Ugyanakkor ennek ellenére úgy gondolom, hogy a dolgok kezdenek megváltozni egy kicsit. Eh, ahogy a nagykövetekkel való beszélgetéseimből kiszűröm, e, láthatjuk most a piacgazdaságnak az első e, elemeit megjelenni. Kis vendéglők és e, kis kereskedelmi egységek jelennek meg. Aztán az autoriter állam falain is repedések láthatók. Erről hallottunk az egyik előadótól is. Tehát megpróbálják megváltoztatni a dolgokat, és hogyha ez nem működik, akkor ezeknek a kezdeményezőit elmozdítják a rendszerből. Kim Jong-il most betegeskedik, több baja is van, és hát elgondolkodhatunk arról, hogy mi, lehet, a, a, mi történhet a következőben. Tehát, mint mondtam, a közös képviselet lehet egy lehetőség. Azt hiszem, hogy különböző erőknek együtt kell működni Észak-Koreával kapcsolatban. Kína nyilvánvalóan fontos ország Észak-Korea számára, Oroszország bizonyos befolyással rendelkezik a katonai szempontból, és nyilvánvalóan Japán is ott van még, amely humanitárius segélyt jut. Aztán az Egyesült Államok, ha bár ők a fő ellenség, és akkor még ott van az EU. De bármit is teszünk, ne egyenként lépjünk fel ezen országoknak a csoportjának együtt kell cselekednie. Észak-Koreainak a, a politikája az az önellátás politikája, tehát csak saját magukra akarnak támaszkodni, és csak önállóak akarnak lenni, és csak akkor fordulnak a nemzetközi közösséghez, ha például éhínség van, mint néhány évvel ezelőtt. Ugyanakkor a segélyeket a hatóságok a hatóságoknak osztják el. Tehát a humanitárius segítség nyújtás során nyomon kell követni, hogy hogyan osztják el ezeket a segélyeket. A rendszer valamikor összeomlik majd, és meg kell vizsgálnunk, hogy mi történik majd ezután. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük Zemke úrnak a szemtanú tapasztalatait, hiszen látjuk, hogy micsoda különbségek vannak, hiszen a volt NDK-ban mégiscsak létezett egy civil társadalom, még ha nyomás alatt is éltek. De Észak-Koreában még ilyen sincs, mert egész egyszerűen az elnyomás annyira totális. Akkor most szeretném megkérni a kollégákat, hogy Zemke úr javaslatairól mondják el a véleményüket, és a bizottságnak is kérjük a véleményét arról, hogy hogyan lehetne egyesíteni az erőinket. Tehát úr, önt is belevenném a hozzászólók listájára. Talán később először Hilmer úr, Tökés úr és Gomez úr. Hilmer úr. Köszönöm, elnök asszony. A koreai parlamentközi delegáció tagjaként szeretnék között köszönetet mondani, hogy meghívta a bizottság a koreai delegációt a mai napra. Elnézést, én azt gondoltam, hogy 11 órakor kezdjük, és lehet, hogy lemaradtam valamiről. Volt ez a kétes tisztességem, hogy meglátogathattam Észak-Koreát, nem olyan sokszor, mint az előbb felszólaló kolléga. Néhány évvel ezelőtt néhány napot eltöltöttem ott, szürreális élmény volt. Inkább azt mondanám, hogy komoly sok volt számomra. Soha nem gondoltam volna, hogy létezik ilyen ország. Azt hallottuk, hogy 2000, 200 ezer börtön lakó van, ami azért egy százaléka a népességnek, de inkább azt mondanám, hogy az egész ország egy óriási nagyon szegény börtöntábor, ami az önellátást illeti, ami a filozófiájuk központjában található, hát nem önellátóak, hiszen más országok támogatásától függnek energia, élelmiszerellátás tekintetében nagyon sokan meghaltak éhezés miatt nagyon megható volt, megindító volt hallani Sin úr beszámolóját. A kérdés számunkra, parlamenti képviselők számára az, hogy mit tehetünk ezzel kapcsolatosan, milyen lehetőségeink vannak. Szongasszony felvetette, hogy az, a, parlamenti képviselők a dialóguson keresztül járulhatnak hozzá a sikerhez. Ez igaz, de ö, én is részt vettem ilyen párbeszéd kezdeményezésekben, Fenniánban és itt Brüsszelben is, és azt kell mondanom, hogy ez gyakorlatilag a sügetek párbeszéde, elbeszélünk egymás mellett, nem beszélünk egymással. Lambert asszony beszél arról, hogy az észak-kóraiak arról beszélnek, hogy hogyan érvényesülnek ott a jogok. Világos, hogy egyszerűen csak kijelentéseket tesznek, mindannyian tudjuk, hogy ezek a kijelentések nem igazak ha csak azt mondjuk, hogy jaj, ez nem igaz, akkor gyakorlatilag lehetségtelen továbbvinni a dialógust, és azt is tudjuk, hogy az észak-koreai tisztviselők nagyon gondosan fogalmaznak, tudják, hogy mit kell mondani, hiszen ők is tudják, hogy mások figyelik őket. Felmerül a kérdés, hogy mit tehetünk milyen lehetőségeink vannak. Az egy, egyik olyan javaslat, amire úgy gondolom az elhangzottak közül, hogy előremutató lehet, és talán segíthet ebben az erőfeszítésben Lambert asszony javaslata volt, vagyis, hogy készítsünk egy jelentést az Európai Parlament részéről az emberi jogok kérdéskörében Észak-Koreában, és és persze azt mondhatjuk, hogy persze mit tehetünk egy további jelentéssel, nem segít ez sokat, de hát amilyen mértékben egyáltalán tehetünk valamit, ez szinte kötelezettségünk, az Európai Parlament kötelezettsége, hogy világosan leszögezze álláspontját, elítélje azt, ami Észak-Koreában folyik. A probléma az, hogy nem is tudjuk, hogy mit akarnak. Úgy tűnik, hogy nem akarnak semmi más túlélésre játszanak, nem igazából tudjuk, hogy merre akarják vinni a párbeszédet, hiszen nem viszik tovább a párbeszédet, nem megkezdik a, az egyeztetést, aztán visszavonulnak. Tudjuk, hogy ugyanezt történt az atomfegyverek ügyében, más kérdésekben. Mindig reagálnak az indítványokra, de aztán valós előrelépés nem történik. Zárószóként csatlakoznék Lambert asszony felhívásához, hogy az Európai Parlament készítsen egy jelentést arról, hogy tudunk-e tenni valamit annak érdekében, hogy növeljük a nyomást az észak-koreai rezsimen. Köszönöm szépen a javaslatot. Meg fogjuk beszélni természetesen a konklúzióinkban, és majd a meghallgatás után. Tőkés úr a következő felszólaló. Elnök asszony, tisztelt uh, King úr, Sin asszony, Sin úr és Song úrasszony megdöbbentő, hogy a holodomornak, az ukrajnai éhínség megismétlődésének vagyunk tanúi a jelenkorban. Harry Wu kínai emberjogi harcossal találkoztunk nemrég Prágában. Ő a Laogai, a kínai koncentrációs táborok műfajára hívta fel a figyelmet. Hihetetlen, hogy a 20. század totalitárius diktatúrái után a nácizmus és a kelet-közép-európai szovjet kommunizmus bukása után még most a XXI. században is ugyanolyan totalitárius diktatúrák élnek tovább, és ez, ennek bennünket arra kell figyelmeztetnie, hogy változatlanul időszerű a totalitárius rendszerek elleni fellépés. Jó, hogy tavaly áprilisban, 2009 áprilisában az Európai Parlament elítélte a kommunista diktatúrát. Folytatnunk kell ezt a tevékenységet, és nagyon büszke vagyok, hogy az Emberjogi Jogi Bizottság ilyen elkötelezett módon vállalja ezt a munkát. Egy globális egységfrontot kell alakítanunk a koreai és hasonló kínai és, volt és a tovább élő kommunista diktatúrák ellen, mert csakis egy ilyen globális összefogással lehet valamire menni. Ebben az Egyesült Államok a legfőbb partner, különösképpen a koreai, észak-koreai atomfegyverek elleni harcban lehet nagy segtségünkre az emberi jogi harc folytatása, érdekében és azzal párhuzamosan. Nagyon jó ötletnek tartom, hogy jelentést készítsünk. Én javasolnám, hogy egy határozati javaslat készüljön a az Európai Parlament plénuma elé is, és egy tényfeltáró bizottságot küldjünk, amint Song, Mrs. Song mondta nekünk, az USA-val jobban össze kellene az Egyesült Államokkal hangolnunk a fellépésünket, és végül megkérdezném Sin urat, hogy hogy ő veszélyben van-e, vannak-e koreai, észak-koreai emberjogi harcosok, akikre külön oda kell figyelnünk, és másik kérdésem az, hogy a keresztények, vagy egyáltalán milyen a vallási helyzet Koreában, milyen vallások vannak, és kiket minden vallást üldöznek, a keresztényeket üldözik-e. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Tőkés úr. Azt hiszem, hogy joggal hangsúlyozta az egyesült fellépés szükségét Észak-Koreával szemben, és említette, hogy az Egyesült Államok egy fontos partner ebben. Most pedig Gomes asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Húsz évvel ezelőtt én Japánban nőttem fel, és emlékszem rá, hogy elraboltak japán állampolgárakat, és Észak-Koreába vitték őket. Ezt eh, először nem is hittem el. Azt hittem, hogy csak ö, eh, mesél, mese, de aztán Észak-Korea ezt bevallotta tehát azok után már muszáj volt hinnünk ebben a szörnyű valóságban. Engem mindig meglep, hogy hogy a szörnyűséges észak-koreai helyzetet hogyan ö, tudjuk elviselni itt nyugat, nyugaton, amely az emberi jogoknak a védelmezője szerepében tetszeleg hogy hagyhatjuk figyelemen kívül az észak lakosoknak a szenvedését a diktatúrától? Természetesen a probléma az, hogy bennünket gyakran a nukleáris kérdés érdekel leginkább. És ezzel Észak-Korea zsarolja a világot és épp ezért mi tulajdonképpen az emberi jogokkal kereskedünk a nukleáris kérdés keretében. És ez helytelen. Tehát ezért az Európai Parlamentnek kellene egy jelentést összeállítani az észak-koreai emberjogi sértésekkel kapcsolatban. Természetesen egy tényfeltáró küldöttséget is kell küldeni, nem mintha illúzióim lennének, hogy ők mit tudnának elvégezni ott, de azért meg kell próbálni jelentésre szállítani, és sok tanúbizonyságot és bizonyítékot hallottunk már. És épp ezért ezt meg kell tennünk, és konkrét javaslatokat kell tenni. Lehet, hogy némelyik nehezen lehetne megvalósítani, de azért mégis lenne értéke. És pedig arra gondolok, hogy a nemzetközi, nemzetközi törvényszék elé vigyük a vezetőket, a korai vezetőket. Persze vannak olyan országok, amelyek nem ratifikálták a római megállapodást és ezt ne csak Észak-Koreára vagy Japánra vonatkoztassuk, hanem az ázsiai országokra. És nyilvánvalóan ne felejtsük el, hogy Kína is fontos szereplő. És Kína jelentősen támogatja ezt a rezsimet, és Kínának a saját fejlődése szempontjából is nyilván erre szükség van, és aztán Burma is E, emlék, e, a Murbára is emlékeztetni lehetne, és a világ hallgat mindezekről a szörnyű helyzetekről. Másik nagyon fontos kérdés az, hogy harcolni kell az elszigetelés ellen, elszigetelődés ellen, hiszen a, ez a rendszer az elszigetelést fegyverként haszn, harcolja. Nekünk diplomáciai, kereskedelmi, együttműködési csatornákat kell felhasználni, bármi is legyen, az használjuk ezt fel azért, hogy, hogy valamire haladjunk. És ez Burmára is épp úgy vonatkoztatható, de Észak-Koreára is és meg kell vizsgálni a e, demokráciai és emberjogi európai eszközt is erre, e, hogy e, az észak-koreai rendszer ellen használjuk de akár észak koreai rendszeren kívül is azért, hogy az elszigeteltségnek a falát leromboljuk. Nyilvánvaló, hogy ez a rendszer valamikor majd összeomlik. De mi a összetett kézzel álljunk ott azért? Harcolnunk kell azért, hogy véget vessünk ennek a rendszernek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Gomez asszony. Két héttel ezelőtt, a húsvéti szünet előtt alkalom ö, ö, adódott arra, hogy Akampo úrral, az Euró, a Nemzetközi Törvényszéknek az elnökével beszéljünk, és ő mondta, hogy küldjük el azokat az ügyeket az irodájába, amelyekről itt hallunk. És az ASEAN csúcs, csúcs Belgiumban lesz 2010-ben, ne felejtsük ezt el, és ezt is fel kell erre használni. Tehát valóban igaza van Gomes asszonynak, hogy ez egy ázsiai kérdés, és és valóban ne felejtsük el olyan országokat sem, mint Burma vagy Myanmar. Most akkor a következő hozzászólók következnek, és hogyha még valaki szeretne hozzászólni, az kérem szépen Bilder úr hozzászólása után tegye meg, és aztán lezárom a listát, és aztán a bizottság képviselője következik, és utána pedig a, ve- a vendégeink Eh, hogy elmondják a véleményüket, és aztán előzetes összefoglalásokat, következtetéseket teszünk. Belder úr következik. Eh, Köszönöm, Hának asszony. Ön által szeretnék köszönetet mondani a szakbizottság nevében, hogy megszervezte ezt a különleges meghallgatást Észak-Korea tárgyában. Jó, hogy az Európai Parlament ezt megteszi, és egyetértek ezzel a kezdeményezéssel, hiszen ez az egyik előjogunk, hogy ilyen ügyekkel foglalkozzunk. Egyetértek azzal, amit Gomes kollega mondott, hiszen radikális változásra van szükség Észak-Koreával szemben tekintetbe véve, hogy mostanáig csak a geopolitikai ö, ügyeket ö, tekintettünk prioritásnak. Ettől kezdve mindenképpen módosításra van szükség. Nagy figyelemmel követtem a különböző felszólalásokat, és nagy örömmel láttam itt körünkben King nagykövet urat, akit jó ideje ismerek. tavaly óta ő az USA észak-koreai külön megbizotja, sajnos egy interferencia hallható a készülékekben. Belder képviselő úr mikrofonja nem működik megfelelően. Eh, És kérdéseket szeretnék feltenni nagy, figyelem hallga, nagy figyelemmel hallgattam meg a ö, képviselőket, különösen a volt észak-koreai fogoly tanúvallomását. Tavaly egy másik tanúvallomást olvastam, egy másik észak-koreai menekült részéről. A kérdésem a következő. Ő azt mondta, hogy családja Észak-Koreában maradt, mivel a rendszerrel ellen, szemben ellenséges érzületet tanúsítottak. Majd pedig azt mondta, hogy a családja családjának sikerült Kínába menekülnie. Nincs veszélyben a családja? A kérdésem az, hogy milyen módon lehet azt értékelni, hogy tehát vannak-e olyan ö, észak-koreai menekültek, akik Dél-Koreában telepettek le, és nem félnek-e fönnyen hosszú karjától? Ez tehát az, amit Hunvan Will menekült tollából olvastam egy cikkben, melyet 2009. november 23-án tettek közzé. Ő azt mondja, hogy a rezsim azon tény okán, hogy Kim Jong beteg, nem biztos, hogy sokáig fennállhat még. Kérdés, hogy le, folytatódik -e ez a dinasztia. És tény az, hogy Észak-Koreában az elnyomás kissé meggyengült. Kína együttműködik némely politikai menekültel, hogy megpróbálja befolyásolni a helyzetet. Szeretném tudni, hogy mindebből mi igaz, és mik a következmények ebből kifolyólag az észak-koreai polgárokra. Lambert azt mondta, és nagy figyelemmel hallgattam, aki beszélt a népírtásról, a keresztény közösségekkel szemben, amely nagyon csekély, hallottam különböző beszámolókat, amikor például felfedezték a Bibliákat az észak-koreai gulágokban, akkor drákói szigorral alkalmaztak büntetéseket. Kérdés tehát, hogy ez a keresztény közösség szenvedette ezektől az elnyomó intézkedésektől? Bizonyosan igen, tevékenységét tekintve a rezsimmel szemben. Köszönöm szépen, Mirel úr. Belder úr, elnézést, javítja ki magát az elnök asszony. Bevallom, hogy egy kicsit valami más felé elkandoztak a gondolataim, de nagyon figyelmesen hallgattam a felszólalását, és beszélt arról, hogy Észak és Dél-Korea között milyen kapcsolatok vannak, illetve az aktivisták között, és én azt olvastam, hogy a déliek az északiakat mobiltelefonnal látják el. Ez egyébként egy tiltott eszköz, hiszen meg akarják tiltani, hogy az információk áramolhassanak Észak és Dél-Korea között. Úgyhogy ez egy dicséretes, de igen veszélyes tevékenység. Kíváncsi vagyok rá, hogy a vendégeink mit tudnak erről mondani, hogy valójában ez hogyan történik. Rosbach asszony a következő felszólalónk, és az utolsó. Köszönöm szépen. Helmer úrhoz hasonlóan tagja vagyok akkor a delegációnak, sőt, alelnöke vagyok akkor a delegációnak, és elmondhatom önöknek, hogy egy misszióról beszélünk Koreába, mert ideje lesz annak, hogy a delegáció ellátogasson Észak-Koreába tervbe van véve, legalábbis tudomásom szerint, hogy két napot fogunk tölteni Észak-Koreában. Sajnos nem tudunk majd felkeresni ö, börtöntáborokat, csak propagandát fogunk hallani, ezt már most teljesen világos számomra. Nagy előnyt látok a delegáció számára, hogyha egy kész, egy elkészült jelentést, egy közös állásfoglalást tudunk bemutatni, illetve magunkkal tudunk vinni Észak-Koreába majd. Tehát egy hangon, egységes hangon szólhatunk, ez kiváló lenne. Hogyha ezt még el tudnánk érni addig, tehát mielőtt júniusban sor kerülne erre a látogatásra, az nagyon jó lenne megbeszéléseket folytatunk már, és kapcsolatokat vettünk fel az észak-koreaiak szervezetével, akik Angliában működnek, és a mikrofonokon kívül, tehát olyan dolgokon kívül, amelyek számukra veszélyesek lehettek volna, így módon kritikus dolgok is felmerültek a nagykövet részéről ezen megbeszélések során, de természetesen hivatalosan mindig azt mondják, hogy minden lehetséges, minden rendben van, mindenkinek vannak lehető, van lehetősége arra, hogy kórházi kezelést kapjon, iskolai oktatásban részesüljön, és a többi, és alig vannak hiányosságok. De tudjuk, hogy ez egyáltalán nem igaz. Éppen ezért nagyon boldog lennék, hogyha lehetőségünk lenne arra, hogy egy dokumentummal tudjunk oda elutazni, amely az Európai Parlament kijelentését tükrözi Észak-Koreával kapcsolatban. Ez nagyon-nagyon fontos lenne számunkra. Egyebekben pedig köszönetet mondok mindenkinek, aki most szólásra jelentkezett, nagyon jó ezt hallani, hogy sokan foglalkoznak ezzel az ügyel. Köszönöm. Köszönöm szépen, nem csak Helmer úrnak, hanem hogy Förzbach asszony is eljött erre a meghallgatásra, és mivel ők voltak az utolsó hozzászólók, szeretném újra elismételni többüknek a véleményét, hogy valamilyen fajta európai parlamenti állásfoglalást hozzunk. És tudásom szerint az, e, az legutolsó a 2006-os sürgősségi állásfoglalás volt Észak-Koreával kapcsolatban, tehát épp ezért eljött az idő, hogy megvizsgáljuk a helyzetet most is. És mint ahogy tájékoztattok, április 15-én a az elnökök értekezlete engedélyezte az észak-koreai delegáció látogatását június elején. És ha jól tudom, az észak-koreai hatóságok is tudják fogadni ezt a küldöttséget. Tehát, hogyha összefogjuk az összes rendelkezésre álló elemet, és figyelembe vesszük azt, hogy mennyire sürgős, hogy az Európai Parlament részéről történjen valami, akkor valóban egy sürgős állásfoglalásra lenne szükség az emberi jogi helyzettel kapcsolatban, és szerintem a meghallgatás után, a konkrét javaslatok alapján ezt össze is tudnánk állítani, és látom, hogy többen bólogatnak, és ha az engedély a teljes jelentéssel kapcsolatban az június előtt nyilván nem történne meg, de ez a parlamentnek a hatáskörébe tartozik. Nos, tehát akkor gyorsan tudunk lépni, hiszen még van két teljes ülésünk a küldöttség látogatása előtt. Most akkor Brenz úr megjegyzéseit szeretnénk hallani, elsősorban Zemke úrnak a javaslatáját, illetően elsősorban a diplomáciai fenyelni jelenlétünkkel kapcsolatban. Ezzel a képviselettel kapcsolatban talán meglepi önöket, hogy az EK már az e- KNDK-val 2001-ben diplomáciai kapcsolatokat hozott létre Ugyanakkor a nagykövetek akkreditációja az a tagállamoknak a konszenzusát igényli, és ez még nem létezik. És nem sikerült ezt elérnünk. Tehát ez az egyszerű oka a diplomáciai képviselet hiányának, akár az EU, akár az EK képviseletének fennyamban. Ah, elnézést kérek, azt hiszem, hogy ez nem nagy titok. Talán azt el tudnám mondani, hogy mik az akadályok? Van egy tagállam, amelynek nincsenek diplomáciai kapcsolatai a KNDK-val. És ennek az országnak a különleges képviselője nem olyan régen Fenyámba elment. Jó, Franciaországról van szó, Ibrang úrról van szó, aki ellátogatott Fenyámba és talán elmozdult egy kicsit a nullpontról a kapcsolat. Köszönöm. Köszönjük, mondja az alnök. Most akkor szeretném megkérni a vendégeket, hogy ö, szóljanak hozzá, de először Gomes asszony. Csak sajnos kikapcsolódott a még... Nos, a bizottságtól azt kérdezném, hogy a Lisszaboni szerződés nem teszi lehetővé, hogy ezt a problémát, ezen a problémán túl lépjünk. Hát itt van a főképviselő. Nem, konszenzusra van szükség. Köszönöm szépen. Tehát akkor most King nagykövet úr hogyan reagál erre? Elnök asszony, hogy mondjam el újból, hogy nagyon produktív és hasznos volt ez a vita. És remélem, hogy a parlament az állásfoglalással kapcsolatban valóban előre lép, és a jelentés az még további előrelépést jelentene az emberi jogok területén. Én az Európai Parlamenttel és az, az eh, Egyesült Államok delegációjával már a 80-as évek eh, eleje óta tartom a kapcsolatokat, és örömmel tapasztaltam, hogy a parlament milyen előrelépéseket tett, milyen hat, mm, befolyása van, és ez a mai nap is ennek a folyamatnak része és a sikernek része. E, számomra ma különösen érdekes volt az, hogy a parlamenti képviselők részéről, és pedig olyan országok részéről, amelyek akkoriban még nem voltak a, az Európai Unió tagállamai, elsősorban Tökés úrra gondolok, aki itt a romániai helyzetről beszélt, és az ottani előrehaladás is segítette. Aztán lengyel és más volt kommunista országok képviselőit is hallottuk. És és épp ezért ez ösztönző, hogyha azt halljuk, hogy azon emberek, akik olyan problémákkal küzdködtek meg, mint most a KNDK-ban a lakosok, és kifejezik eh, a nézeteiket itt. És remélem, hogy eh, lesz olyan idő, amikor a KNDK lakosai is eh, ugyanígy felszólalhatnak majd itt. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak erre az eszmecserére. Köszönöm szépen. Valóban mi is úgy érezzük, hogy a nagyobb, több kommunikációra van szükség. Amikor május végén majd a ködöttség Washingtonba megy, akkor ezt megpróbáljuk tenni. Akkor most Sin úrnak szeretnénk a meglátásait hallani, és talán vannak kérdései is. Parancsoljon! Uh, Song? Igen, elnézést. Talán, hogyha még egyszer fel tudná tenni a kérdéseit, nem hallottam akkor egészen pontosan. Akkor angolul fogom még egyszer feltenni a kérdést. A kérdésem arra vonatkozott, hogy az emberi jogi aktivisták biztonságának mi a helyzete. Például Sin úr vagy más kollégák, nekik teszem fel a kérdést, tud-e olyanokat megnevezni, észak-koreai emberi jogi aktivistákat, akiknek segítségre vagy védelemre lehet szüksége, különleges védelemre. A másik kérdésem az volt, hogy milyen egyházak működnek, milyen a vallási helyzet észak mi az általános helyzet, milyen helyzetben működnek, és különös tekintettel a keresztény egyházakra. Köszönöm szépen, Tőkés úr délelőtt beszéltünk az EU politikákról, amelyek az emberi jogi aktivistákra vonatkoznak, és emlékeztettek minket arra, hogy lehetnek olyan helyzetek időről időre, amikor nagyon szigorú titkossággal kell eljárnunk bizonyos esetekben, és kérem, hogy ebben az értelemben válaszoljon a feltett kérdésre. Köszönöm szépen a kérdéseket. 1997-ben Kim Jong-il unokaöcsének meggyilkolása után az észak-koreai emberi jogi aktivisták tevékenysége visszaszorult, hiszen több merényletkísérlet történt és néhány súlyos incidens is történt, például Hantan Biab, aki Dél-Koreában lakik most, ő elmenekült Észak-Koreából, ő egy nagyon fontos tagja volt a munkáspártnak Észak-Koreában, bizonyos csomagokat is küldtek neki, és az incidensek miatt az észak-koreai kormányzat kénytelen volt biztonsági szolgálatot állítani az említett személy mellé, hiszen sokszor megfenyegették. Körülbelül 20 ezer emigráns él Dél-Koreában, 80-90 százalékuk Észak-Koreában hagyta családtagjait, és mivel ők nem térhetnek vissza biztonságosan, nem adhatnak interjúkat, tehát nagyon megköti a kezüket a tevékenységükben ez a tény, hogy a családjuk még Észak-Koreában él, hiszen tudják, hogy veszélyben lehetnek családtagjaik, a hátrahagyott családtagok és éppen ezért ezek az aktivisták viszonylag korlátozott lehetőséggel találkoznak az álláspontjuk képviselésére. 2008-ban Hannah Szól meghívott az Egyesült Államokba, ekkor voltam ott első alkalommal, Washingtonban a Holocaust Múzeumban is látogatást tettem, és a látogatásom után nagyon megdöbbentő volt számomra az, hogy 23-24 évig egy börtöntáborban éltem, de még sokkoló volt számomra ez a 30 perces látogatás a Holocaust Múzeumban. Hiszen láthattam, hogy a holokauszt időszakában, több évtizeddel korábban mi történt a táborokban, és azt láttam, hogy ugyanezt történik Észak-Koreában is, és és voltak ezzel kapcsolatosan tapasztalataim, hogy milyen nehéz körülmények között élnek, milyen szenvedések közepette élnek az emberek a táborokban, és a tapasztalataim miatt hiszek abban, hogy nagyon fontos, hogy az amerikai és az európai közösség, a nemzetközi közösség segítsen megoldani ezt a helyzetet. Először nagyon sokkoló volt számomra ez a tapasztalat, de azután nagyon fontosnak tartottam, hogy mi az észak-koreaiak, az emberi jogi kép- aktivisták tudjunk áldozatot hozni azért, hogy ez a helyzet változzon. Sok észak-koreai menekült aktivista bujkál, kénytelenek ezt tenni, a hegyekben bujkálnak, a nőket házasságra kényszerítik Kínában, a férfiak pedig kénytelenek például bányákban dolgozni, bujkálnak a hegyekben, és ami pénzt keresnek, visszaküldik Észak-Koreába. 2005-ben Kínában éltem, és ott is kiderült, hogy észak Kínában nagyon sok egyedülálló férfi él, éppen ezért oda küldik az észak-koreai nőket házastársként, és Észak-Kínában a helyi rendőrség és gyakran tapasztalja, hogy ezek a házasságok megkötetnek, mégis nem vesznek tudomást erről a helyzetről. a nemzeti ünnepeken vagy más megemlékezések napján a helyi rendőrség megragadja az alkalmat, hogy letartóztassa ezeket az észak-koreai állampolgárokat. Október 1 -e az egyik legnagyobb nemzeti ünnep Kínában, és ekkor sok észak-koreait visszaküldtek Észak-Koreába. Ha jól tudom, havonta körülbelül 200 embert tartóztatnak le ilyen módon. Ennyit tudok erről elmondani, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sinul. Szongasszony. Parancsoljon. Köszönöm szépen. A kérdések közül néhányra válaszolok. Röviden a keresztényekkel kapcsolatban, de azt hiszem, hogy a kollégám Lambert asszony sokkal hitelesebb beszámoló erről. Mielőtt megosztották volna az országot, Fenyán, az tulajdonképpen Kelet-Ázsia Jeruzsálem lett volna. Amikor megosztották az országot, akkor e, érdekes volt e, látni, mert Kim Il-sung anyja e, az hívő keresztény volt, és, és tulajdonképpen agymosás következett később, tehát tulajdonképpen elferdítették a Bibliát, és, és a vezetőket tették istenekké. És, és most ezt hiszik az észak-koreaiak. A kémeket illetően, tehát az észak-koreai ügynökök különböző területeken tevékenykednek, és valóban szervezetek szervezetekbe beszivárogtak e, ezek az ügynökök. Szerencsére a miénk nem került ilyen helyzetbe, és például menekülteket elraboltak, vagy megkínoztak, és aztán letartáztották őket. Tehát egész egyszerűen ez valós, tehát hogy az észak-koreai menekülteket megkeresik. És a disszidenseket, a magasrangú disszidenseket is megkeresik. Aztán a másik kérdés, amely a külvilággal való kommunikációval foglalkozik. Nem csak Kínában, hanem máshol is. Az utóbbi 5-6 évben észak korea valamennyire megnyitott, megnyílt. Nagyon zárt ország volt korábban, és, és a nyitásnak a jele az, hogy ezeket a piacokat látjuk, és tulajdonképpen a fekete piacon mindent meg lehet találni, általában Kínából csempészik be ezeket az árokat. És Észak-Koreában mindenütt látjuk most ezeket a piacokat. Nem mondanám azt, hogy teljesen nyitott az ország, de most már azért valamennyire megnyúlt. És a menekültek is átlépik a határt, és ugyan leértékelték a nemzeti valutát, és a, a korrupció az tulajdonképpen lehetővé teszi azt, hogy az ember akár még információt is beszerezzen Észak-Koreában. Vannak olyan észak-koreaiak, akik visszatértek Észak-Koreába mobiltelefonokkal, kamerákkal azért, hogy közöljék a külvilággal, hogy mi történik ott tehát az információnak a terjesztése egy nagyon fontos feladat ezeken a csatornákon keresztül. Köszönöm szépen, Szongasszony, Lambert asszony. Először is szeretném megköszönni a képviselőknek és a bizottság tagjainak, hogy ilyen konstruktív módon álltak hozzá ezekhez a kérdésekhez, és hogy beszéltek ezekről a kérdésekről, és nagyon fontos, amikor egy jelentésről beszélünk konkrét kérdéseket illetően, de Hanna tulajdonképpen már beszélt a keresztények meneküléséről, nem azt mondanám, hogy a keresztényeket most direkt kiválasztották, mint egy vallási csoportot, hiszen tulajdonképpen bármilyen olyan vallás, amely a nagy vezetőnek az ideológiájával szemben tér, eh, van, az az, eh, az állam ellenségének eh, számít. Tehát a mai helyzetnek a bizonyítéka olyanokról, akik 24 évvel az elfogadása után mondja azt, amikor találkozik olyabbal a lányával, mondja el neki, hogy ő tulajdonképpen keresztény, de 24 évig titokban kellett tartania neki. Tehát Fenyán kozmetikázza a helyzetet a látogatók előtt, és nem a valós benyomást kelti bennük aztán nyilván hallunk a kivégzésekről, és például tavaly kivégeztek egy nőt, akit Bibliá terjesztés közben fogtak el, másokat pedig megbüntetnek a vallásos tevékenységük miatt. Szerettem, szeretnék visszatérni a jelentés és az állásfoglalás kérdésehez, és nagyon örülök neki, hogy önök eznek a gondolatával foglalkoznak, és mi támogatjuk önöket ebben, és azt hiszem, hogy ö, ö, ö, a kollégáim is itt mindenféle segítséget szívesen nyújtanak, eh, hogy konstruktív legyen ez a jelentés. És azt mondanám, hogy a Nemzetközi Büntető Törvényszéknek is mutassák ezt be, és mondta az elnök asszony is, hogy eh, konstruktív eh, párbeszédet folytattak velük, és ezért ez lehetőséget biztosítana arra, hogy ezt a jelentést is bemutassák nekük, és bevonják őket ebbe a kérdésbe és ösztönözném önöket a jelentés összeállítására, és hogy ezt a Nemzetközi Büntető Törvényszéknek is mutassák be, és köszönöm mindenkinek a hozzászólását. Köszönöm Lambert asszony, és köszönöm szépen a meghívottainknak a felszólalásukat. Igen, Lambert asszony, én magam is megdöbbentem amikor azt eh, láttam, hogy mi történik a nemzetközi büntetőtörvényszék kapcsán, vagyis hogy lehetőségünk eh, válik, eh, nyílik arra, hogy megerősítsük egymás munkáját, úgyhogy nagyon fontosan, nagyon jó példa volt ez arra, hogy hogyan tudjuk támogatni a nemzetközi büntetőtörvényszék munkáját, hiszen vannak valóban információink az egyes esetekkel, egyes országokkal kapcsolatosan, sokszor súlyos és tömeges emberi jogsértésekkel kapcsolatosan. Van még egy javaslatom, remélem, hogy a kollégák elfogadják, hogy az emberi jogokkal foglalkozó bizottságnak mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a a párt frakciók elfogadjanak egy soron kívüli határozatot Észak-Koreával kapcsolatosan. Nagyon sok példát kaptunk, javaslatot, hogy mit építhetünk bele a határozatba, és szeretném a kedvenc témámat megemlíteni. Én azt szeretném, hogyha az albizottság sokkal közvetlenebbül bevonódna a soron kívüli határozatok létrehozásába, és ez nagyon jó példa erre, ez a csoport. Olyan információkat gyűjtöttünk össze, amelyek nem állnak rendelkezésére azoknak, akik egyébként ezeket a határozatokat fogalmazzák. Úgyhogy nagyon fontos erre az esetre, Észak-Korea esetére a későbbiekben majd hivatkozni, úgy gondolom, hogy egy igen drámai meghallgatásnak voltunk tanúi. Köszönöm szépen. Azt szeretném még megemlíteni, hogy mivel mindenki érdeklődését fejezte ki az északorai helyzettel kapcsolatosan, e, lesz egy One World emberi jogi filmfesztivál, és a parlamentbe is látogatást terveznek. Kim jong lesz egy dokumentumfilm április 14-én akkor lesz a filmfesztivál megnyitója ennek a részének a fesztiválnak. Ennek a tudomásul vételére kérem önöket. Ez egyébként korábbi észak-koreai politikai foglyok beszámolóját tartalmazza. Köszönöm szépen! Lezárom ezt a napi rendi pontot. A hetedik pontunk az egyéb napi rendi pont, de nem érzett senki ezen ebben a témakörben megtárgyalni valót, úgyhogy nézzük a nyolcadik pontot. A következő ülésünk április 26-án, 27-én kerül sorra. Hivatalosan lezárom az ülést, de szeretném a, az e IDHR munkacsoport tagjait arra kérni, hogy maradjanak itt az ülésen egy kis időre. Angolul lesz ez a rövidebb ülésszak. Köszönöm a tolmácsok munkáját, köszönöm szépen a figyelmüket. És remélem, hogy majd a termen kívül folytatják ezt a megbeszélést. Köszönöm.